Good afternoon, ladies and gentlemen. I have been asked to stand in for... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Buzek úr arra kért engem, aki, hogyha esetleg észrevették, hogy reggel nem volt nagyon jól, sajnos betegsége miatt hazautazott ezért nélküle kezdjük meg. Az első napi rendi pontunk ma délután az Európai Parlament és Tanács irányelve, amely a 2009 per 73-as EK irányelvet módosítja a földgáz belső piaca kapcsán. És mivel Buzek úr lett volna ennek az előadója, és ő nincs itt, Kári Gyúr egyezett vele, hogy ő fogja helyettesíteni és bevezeti a témát. Okay, uh, thank you very much. Uh, colleagues, I am now speaking. Köszönöm szépen. Jerzy Buzák helyett felolvasom majd most az ő jegyzeteit. Üdvözöljük azt, hogy az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatot, amivel a 2009-es gáz irányelvet módosítjuk. Üdvözlöm azt is, hogy Bohát úr itt van velünk a bizottság részéről. Biztos vagyok benne, hogy az összes kérdésre válaszolni fog tudni, önél felelősség. Meglehetősen technikai jellegű és hatáját tekintve nagyon korlátozott ez a javaslat. Bár volt, aki azt mondja, hogy a gáz továbbítást már szabályozza egy rendelet a harmadik országokból az EU felé, ez nem eléggé pontos, és félre lehet értelmezni. Ezért az Európai Bizottság ezt a jogalkotási szakadékot szeretné betömni, ennek nagyon örülünk. Nem fér hozzá kétség, hogy az EU-s különböző földgázszállításra vonatkozó szabályok, például a TSO-k szétválasztása és a harmadik országokból érkező gázszállítás az Európai Unió joghatósága hoz érkezésig nem szabályozható általunk, de a többi igen. Az Európai Uniós gázpiac az energiabiztonságunk és függetlenségünk szempontjából is rendkívül fontos. Az átláthatóságot és az egyenlő játékszabályokat szeretnénk biztosítani az EU energiaszektorban, miközben jogi prioritást, illetve hosszú távú beruházási biztonságot szeretnénk látni. Ez minden tisztességes szállítónak és beruházónak az alapfeltétel, mielőtt belevág egy fejlesztésbe az EU-ban. Ezek az elemek nagyon fontosak az ágazat, az ipar, illetve az állampolgárok számára is, mert alacsonyabb árakat eredményez, és az összes fogyasztó nem diszkriminatív kezelését. Valamint a versenyképességünkhöz is hozzájárul az illetve az Energiaunió ellenálló képességének javításához, ami elveken és értékeken alapul, nem kivételezésem. Az Energiaunió jelenlegi állásáról szóló jelentés a holnapi miniplenárison lesz napirendre tűzve, különösen a rendszer összeköttető kapacitások és a villanyos energiapiac lesz az középpontban, de a gázellátás, ami az Európai Unióról kívülről érkezik, szintén nagyon fontos, a gázimport ugyanis lassan a 70%-ot is elérte konkrétan a tavalyi évben, ami harmadik országból érkezett. Ezért nagyon fontos a rendszer összeköttető kapacitás definícióját ö, pontosítani, hogy megkülönböztessük az Európai Unióból érkező és az Európai Unión kívül érkező gáz áramlásra vonatkozó szabályokat. Ez a villamosenergia és gázpiac kompatibilitása szempontjából is fontos, és bár mm, vannak még megválaszolandó kérdések, ez mindig így szokott lenni egy új jogszabálynál. Egy. Új szabályokra van-e szükség a meglévő vezetékek esetében? Hallottam ezzel kapcsolatban kifogásokat. Vannak, akik azt gondolják, hogy a derogációs jogukkal visszaélnek egyes tagállamok. A második kérdés, az Európai Bizottság javaslata mennyire óvja meg az összes Energiunió által kitűzött célt, például az energiabiztonság célját. Jelentéstevőként én, Jerzy Buzek, nyitott vagyok minden kérdés felvetésére, és megpróbál megérteni az aggájaikat, mindazonáltal meggyőződésem, hogy a bizottság javaslata szolgálja a célt, és az általános elvárásainknak megfelel. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez nagyon pontos volt. És most az SND részéről a Szeneka asszony kap szót. Úr. Aș vrea să-l uh, salut uh, punctul de vedere exprimat de... Szeretném uh, üdvözölni az elhangzott álláspontot. amelyet Kárincs úr tolmácsolt. Minden esetre az, hogy a tanács, illetve a bizottság úgy döntött, hogy módosítja az irányelvet annak érdekében, hogy a szállításra vonatkozó a normák a földgáz tekintetében két tagállam között harmadik feleket is érintsen. Ez önmagában nagyon jó megközelítés, úgyhogy örülök ennek a kezdeményezésnek. Szerintem mindenki egyetért azzal, hogy a belső piacra szükség van. Olyan belső piacot szeretnénk, ahol a az ellátás biztonsága és a behozatal diverzifikálása fontos, kulcsfontosságú. Azért is gondoljuk ezt, mert nem szeretnénk, hogy megismételjelődjön az a helyzet, ami néhány évvel ezelőtt télen alakult ki. Arra gondolok, amikor nagyon sok európai állampolgárnak megkérdőjeleződött a téli fűtése működőképes, versenyképes, igazi piacra van szükségünk, olyan árakkal, amelyek elviselhetők a fogyasztók számára, és megfelelő szabályrendszer mellett vezetjük ezt be. Úgyhogy ez mindenképpen jó javaslat a bizottság részéről, és még azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a kezdeményezés gyakorlatilag csak az energiaszolidaritás elvét konszolidálja az Európai Unión belül, és ennek az elvnek az alapján járunk el. Ezt kérték a tagállamok is a bizottságtól. Ez egy nagyon aktuális kérdés, mert az energiaellátás biztonsága az fontos kérdés, és általában egy a közjó szolgálatában kell álljon. Ami az, üter, az ütemtervet illeti, eléggé ambiciózus az ütemterv, és remélem, hogy minél hamarabb megvalósul. Köszönöm. Köszönöm, hogy betartotta az időt is. Az ICR nevében Kascsenyecki úr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak az elkötelezettségéhez, az elszántságához. Mindent megtesz a bizottság annak érdekében, hogy a jogi helyzetet világossá tegye, a földgázvezetékkel kapcsolatban. Szeretnék most a politikai kontextusra emlékeztetni. Ez egy olyan kérdés, amely szimbolikus értelmet is nyerhet mindazok számára, akik Kelet-Európában vagy Közép-Kelet-Európában élnek, de általában minden európai állampolgár számára fontos kérdés lehet ez. A bizottság nem szabad, hogy nyomást gyakoroljon az egyes tagállamokra, de mégis szükség van arra, hogy néha eléggé elszántan lépjen fel harmadik országokkal szemben. És ezen keresztül védje az európai érde- érdekeket, értékeket, például az Energia Unió gondolatát. Tudjuk, hogy a tanácsban késik ez az ügy, és hogy a bizottság még nem kapott mandátumot sem a tanácstól. Gyakorlatilag egy blokkoló a kisebbség van kialakulóban, amelynek az a célja, hogy az irányelvek kapcsolatos munkálatokat blokkolja, gátolja. A bizottság azonban azt mondta, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb lépni tudjunk. Nagyon gyakran hallunk érveket Németország részéről, de olyan tagállamok részéről is, akik ezt a projektet szívesen támogatnák. Ugye itt energiabiztonságról beszélünk, és mindig azt szoktuk hangsúlyozni, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy kiválassza azt az energiamixet, amivel dolgozni kíván. Karins úrral beszéltünk már az elektromos áramhoz való jogról, aztán az ide kapcsolódó energiabiztonsági és klímaváltozással kapcsolatos kérdésekről. Természetesen itt nem arról van szó, hogy harmadik országok, vagy olyan semleges országokról kapjunk gázt, de azért ne felejtsük el, hogy olyan országról van szó, amely az Unió egyik partnerével háborúban áll, és amúgy is szankciók alatt áll ez az ország. Úgyhogy ebből a szempontból fordulnék önökhöz ezzel a kérdéssel. Önök mindig is azt mondták, hogy unió párti ország, az ön országa, de mégiscsak itt egy olyan helyzettel állunk szemben, amiben kiderült, hogy nem mindig esik egybe a realitás és a szavak. Én egyetértek önnel, és nem a saját kormányommal. Péterszen úr az ALDE nevében, aki Félele urat képviseli. Köszönöm, elnök úr. Rövid lehetek, mert úgy gondolom, nagyon jó megfogalmazódott. Ő most ebben a háttér, és hogy miért fontos, miért szükséges a gázellátás biztonságán garantálni, az is nyilvánvaló, hogy az Európai Unió nagyban függ harmadik országból való gázimportoktól. Lehet persze azon vitatkozni, hogy hosszú távon jó megoldása gázimport, ám rövid távon, meg középtávon nem, nem tudunk enélkül gondolkozni, még évekig. Azt is leírtam, hogy a területi vizekkel kapcsolódóan a a gáz vezetékek építésre vonatkozóan nincs konkrét jogszabály szabályozás, holott fontos, hogy legyen szabályozás erről a harmadik felek hozzáférését illetőleg, és a tarifákat, valamint az unbundlingot, átláthatóságot illetően nagyon-nagyon sok jó elv érvényesül már most is, minden más összefüggésben itt is nyilvánvaló, hogy itt is hasonló dolgok lenne szükség gázvezeték harmadik országokból vagy ba való vezetésénél. E kérdések meg, több éve vitázunk ezeken az Európai Parlamentben, ezekben a kérdésekben. Most végre van valami az asztalon a bizottság részéről, és a, várjuk, hogy a tanácsban is lesz előrelépés a konkrét témában. A északi áramlat kettese konkrétan kapcsolatban számomra, számunkra érdekes lehet, és a szakbizottság számára is fontos volna tájékozódni a felől, milyen kihatásra lesznek a gáz árakra a következő években, milyen forgatókönyvek állnak fenn, arra és hogyha elkészül a projekt, milyen hatása lesz. Ezt nem vitattuk meg korábban, nem tudom, hogy van-e erről bármilyen vita, holott fontos volna, hogy jövőbeli forgatókönyveket értékeljünk a gázára, képz, gázárképzés tekintetében. Sok pozitív vetülete van ennek, és mind a többi frakció mi is szívesen támogatjuk a javaslat egészét. Köszönöm Péterzen úr, most a GUE NGL nevében. Szili Kiotis úr a szó. Πρόεδρε, η πρόθεση μιας τόσο σημαντικής πρότασης... Köszönöm szépen, elnök úr. A gáz belső piacát illetően és erre készülni kell, fel kell készülni, méghozzá sürgős eljárásban. Remélem, hogy sikerül megfelelni a témadosszia fontosságának, még akkor is, ha nem tudjuk esetleg sürgős eljárásban végigvinni. Elfogadhatatlan az, hogy az Európai Bizottság anélkül terjesztette be mindez, hogy konkrét eset, igazi hatástolmányokat készített volna a kihatásokat illetően. A bizottság tett ígéreteket ugyan arra, hogy készít ilyet minden egyes javaslatára vonatkozóan, itt azonban nem látunk ilyet. Azzal kell kezdeni, hogy egy komoly jogelemzést végzünk a helyzetet illetően, hiszen fennáll a veszély annak, hogy szembe megyünk majd a végén a nemzetközi jogszabályoknak, és olyan javaslat jön létre, amely végül is esetleg csökkenti a tagállamok ö, szuverenitását, vagy sérti a beli jogaikat és hatásköreiket. Tudnék saját természeti erőforrásai kiaknázásában szabadságot kell élvezenek. És figyelemmel vagyunk Törökországra is, Törökország ö, szerepére, és általában a nemzetközi jog összefüggéseire, hiszen a nemzeti energiapolitikákat rugalmasan kell alajtani, és a tagállamok hatáskörében. Mm, szerintem ez mindez akár a már most meglevő problémákat és veszélyeket az energiapolitikában. A bizottság mindezek ellenére nem terjesztett be igazán segítő javaslatokat és intézkedéseket e területen. Szerintem a fogyasztók jogait és a fogyasztó védelmi jogszabályok erősítése sem valósul meg a gáz ágazatban ezekkel a javaslatokkal. És a fő ö, szénhidrogén források, erőforrások kiaknázását a földközi tenger kerítéségében sem segíti. Ez és az Észak-Áramlat 2 egy újabb hiba lesz a e hibák sorában. Mindez oknál fogva vannak fenntartásaink. Have... Köszönöm. Most pedig még négyen jelentkeztek, akik hozzászólnának egy-egy percben Kérem mindenki tartsa idejét, mert rettenetesen szűk a, az időnk, és nagyon sok téma van a napi rendben, asszony. Köszönöm, elnök úr. Nagy kétségeim vannak a jogi alappal kapcsolatban. Az Európai Bizottság jogi szolgálata, meg a tanács jogi szolgálata is megállapította, hogy nincs jogi alap, mely alapján a gáz irányelv most igazolhatóan átírható volna. És még inkább aggályos az, hogy a bizottság nem konzultált a résztvevőkkel, és hatástanulmányt sem készített. Annak ellenére, hogy itt lényegi módosítása történne a most érvényben levő gázirányelvnek. Azt követeljük, hogy a belső piaci szabályokat harmadik országok is alkalmazzák, amennyiben belépnek oda. Itt hatalmas módosulás adna, meg nagyon nagy kihatás vannak az EU ellátás biztonságára, hiszen a szabályozási keret, mint többen említették, nem csak az északi áramlat 2 hanem minden importgáz vezetékre vonatkozó érvényben lenne. Ezért, ahogy Péter ezen is mondotta, fontos, hogy hatástanulmány szülesen, hogy mindez milyen hatással lesz a jövőben, lehet a jövőben a gázárakra. Ez az európaiak számára rettenetesen fontos. Szerintem egy tisztességes értékelésre, hatástanulmányra van a szükség ahhoz, hogy tisztán lássunk, mert ugyan Oroszország egy nagyon megbízható gáz szállító volt, és azt is látni kell, hogy a függőség két oldalú. Tehát Oroszországnak szüksége van a, a, épp úgy a mi pénzünkre, a bevételekre, mi nekünk az ő gázukra. Tehát szerintem nem egészen világos, hogy mondjuk a Hollandia is kilép, akkor jönne majd Azerbajcsánból gáz, vagy, vagy seppfolyósított frekgáz, palagáz Amerikából, tehát hogyan függenek össze ezek a tényezők? Köszönöm szépen. Egy perce volt, nem kettő, György képviselő kapszót. György képviselő. Először szeretném üdvözölni a bizottság előterjesztését. Egyetértek a bizottság céljaival, szükség van a szabályozás egyértelműsítésére, pontosítására, és azzal is egyetértek, hogy eközben az átfogó cél, ami a szemünk előtt kell, hogy lebegjen, az az ellátás biztonságnak a növelése Közép-Kelet-Európában. Jól tudjuk, szó esett már róla, milyen az, amikor gondok vannak a gázellátással. Van ugyanakkor egy kérdésem, ez a javaslat hatájára vonatkozik. Vajon a bizottság módosító javaslata meglévő, jelenleg is működő szárazföldi külső határkeresztező gázvezetékekre is vonatkozik-e. Magyarország esetében is vannak ilyenek, a szerb és az ukrán összekötő például. A szöveg én szerintem nem egyértelmű ebben a vonatkozásban. És van egy javaslatom is a végére, ez pedig az, hogy a harmadik országok tekintetében különböztessük meg az energiaközösség tagjait, hiszen ezen országok már vállalták, hogy jogrendszerüket harmonizálják az EU energetikai jogrendszerével, akkor is így van ez, hogyha vannak elmaradások a teljesítésben. Javaslom tehát a jelentéstevő számára, hogy az energiaközösség tagországai részesüljenek egyedi bánásmódban. Köszönöm. Thank you, Mr. Georg. And now Mr. Karinj. Thank you. I'm speaking on behalf of myself this time and also the group. Full support for Jerzy Buzek and the, uh, uh, the uh, proposal uh, by the Commission. That was my speech, maybe less.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 a szolidaritásról. Minden tagállam az EU jogszabályok szerint 30 napos gáz tartalékkal kell bírjon, minimum. Itt a minimum 30 napos ellátásnyi tartalékról van szó, esetleg ennél nagyobbak is lehetnek ezek a tartalékok, egyes tagállamoknak van is ilyen gáztározója. Az egyes tagállamok szuverenitását tiszteletben kell tartani, nem lehet csökkenteni. Miért nem használunk ugyanilyen irányelveket mondjuk a szénimport, vagy a kőolaj, vagy mondjuk a, a, a fa importjára? Vagy holott például szénből igen sokat használ az energiaágazat sok tagállamban. Szerintem nagyon rossz ez a javaslat, és az irányelv szerzői, mint hogy csak egy célt követnének, azt nevezetesen, hogy a tagállamokat akadályozzák abban, hogy saját e, energia ellátásokat biztosítsák. Az unbundling az elektromos áramellátásban szinte lehetetlennek tűnt ennek a meg, végrehajtása. Erre mit tesznek? Minden más energetikai ágazatra befejezik. Gázra, olajra, mindenre. Miért is? Azért, hogy az EU még jobban utálják az állampolgárok otthon. Köszönöm, Kolicek úr. Elhangzottak itt kérdések. Lehet, hogy a DG Energy-ből eh, itt lévő igazgató úr a legmegfelelőbb személy arra, hogy választ adjon ezekre az elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, ami utoljára hangzott el, Azért mondom ezt, mert ez gyakorlatilag a lényegre mutat rá. Kolicsek úr, természetesen nem az a cél, hogy az energiahatékonyságot korlátozzuk a tagállami döntéseknél. Nem akarunk beleavatkozni semmiképpen sem az energia mix kiválasztásába. Ez a tagállamok feladata. Ennek a javaslatnak a lényege egészen más és erre egyébként nagyon sokan utaltak a felszólalók közül is. Arról van szó, hogy jogbiztonságot szeretnénk teremteni, azzal kapcsolatban, hogy milyen szabályok az irányadóak az európai területre beérkező gázvezetékekkel kapcsolatban. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a bizottság vagy bárki más az Európai Uniós intézmények közül közbe szólhatna, hogy egyáltalán megépítik szabad-e megépíteni az adott gázvezetéket. Ennek a mostani javaslatnak az egyetlen célja az, hogy meghatározza, milyen feltételek vagy szabályok mentén lehet működtetni. Tehát ennek semmi köze az energiamix kiválasztásához, és természetesen az energia hatékonyság kérdéseibe se kívánunk beleszólni. Most pedig nézzük a többi kérdést. Az egyik kérdés Karinsz úr részéről hangzott el, de ez, ha jól tudom, Buzek úr kérdése valójában. A meglévő kőolajvezetékekre az új szabályok vajon alkalmazhatóak-e vagy sem? Hát igaziból mi nem tudunk különbséget tenni a régi és az új infrastruktúrák között. De amikor megnézik ezt az egész javaslatot, akkor azt láthatjuk belőle, hogy a meglévő vezetékekkel kapcsolatban a tagállamok kell megállapítsák azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a meglévő kőolajvezetékeket vagy földgázvezetékeket hozzá tudják igazítani a mostani új szabályokhoz. Egy egyszerűsített eljáráson keresztül derogációkat lehet egyébként kérni. Ezt azért is mondom, mert tudnunk kell azt, hogy itt már működő vezetékekről van szó, amelyeknek nem akarjuk megszakítani a működő képességét. Kaszonecki úrnak azt tudom mondani, hogy a bizottság nagyon kemény lesz ezzel a javaslattal kapcsolatban. Azért gondolom ezt, mert mi jó javaslatot tettünk, erről meg vagyunk győződve, és arra is emlékeztetnék, hogy egyáltalán miért találtuk ezt ki. Hát a bizottságnak mindig is az volt a véleménye, hogy még hogyha nincs is ezzel kapcsolatos írott szabály, akkor is teljesen világos szabályok alkalmazhatóak, és Péterzen úrnak azt tudom mondani, hogy a javaslatban szereplő gázárra vonatkozó a javaslatok kapcsán ön is elmondta azt, hogy mennyire fontos a harmadik felek hozzáférése. Hogyha sikerül elérni, akkor ez már önmagában javítani fog a versenyhelyzeten, és mindenképpen hozzájárul majd ahhoz, hogy egy sokkal jobban működő piac alakuljon ki. Ezen keresztül el is jutunk a következő kérdéshez, amelyet Szilíciotis úr tett fel a hatásvizsgálattal kapcsolatban. Önnek igaza van valóban, és ez egy belső szabály megint csak, a mi ö, javaslatainkhoz mindig van hatásvizsgálat. Miért gondoljuk azt, hogy most erre nincsen szükség? Hát csak azért, amit már elmondtam. Az unbundling miatt van ez így. Úgy gondoljuk, hogy az átláthatóság és a harmadik felek hozzáférése, illetve a mi ö, jogi értelmezésünk alapján már megvalósul így is, tehát gyakorlatilag csak világosabb helyzetet teremtünk, de az alapszabályok nem változnak. Ezért aztán a bizottság végül is úgy döntött, hogy ezzel a konkrét javaslattal kapcsolatban nincsen szükség hatásvizsgálatra, de hát természetesen azért munkadokumentumok alátámasztják ennek a javaslatnak a jogosságát, ezzel kapcsolatban az információkat átadtuk. Ami a nemzetközi joggal való esetleges konfliktusokat illeti, hát mi nem mondjuk azt, hogy akár az új jogszabály is az EU határain kívül alkalmazandó lenne. Mi csak az EU területén belül gondolkodunk. Aztán az, a jogalap, a 194-es cikk, amennyiben ezt elolvassa, Hát ebből két példát is tudnék mondani arra vonatkozólag, hogy miért lehet használni vagy alkalmazni ezt a jogalapot. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a belső energia piac működését kívánjuk harmonikusabbá tenni. Ez a 194-es cikkben szerepel. Aztán itt van az átláthatósági mm, igény, a, működőké, a működéssel kapcsolatos adatok megjelentetése hozzájárul ahhoz, hogy az ellátás biztonságot garantálni tudjuk. Mert mindig előre látjuk azt, hogy mi is történik az adott vezetéken, vagy azon belül. És ez további energiaellátási biztonságot fog eredményezni. Gyűrk úr, az önkérdésére azt tudom válaszolni, hogy itt a harmadik országokból a szárazföldi határokon is ez alkalmazandó, tehát itt nem csak tengeri vezetékekről van szó, hanem szárazföldi vezetékekről is, tehát az ukrán-magyar határon belépő vezetékre is alkalmazandó. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Úgy tűnik, hogy ez Karincs úr délutánja lesz. Ön kapja meg a szót összefoglalásként. Most megint Jirzsi Buzekként fogok felszólalni. Kedves kollégák, köszönöm, és dolgozzunk együtt ezen. Köszönöm ezt a pontos, kiváló fogalmazást. Kedves hölgyeim és uraim, most pedig szeretném köszönteni Navracsics Tibort, az oktatási, kulturális, sport és ifjúsági ügyekért felelős biztost, akivel struktúrált párbeszédet fogunk folytatni. Arra szeretnék most emlékeztetni, hogy Navracsics biztost a mi szakbizottságunk hívta meg a struktúrált párbeszéd keretein belül, és a bizottság most tulajdonképpen egy beszámolót fog tartani a 2017-es bizottsági program végrehajtásáról, és 2018-ra is egy kitekintést fog adni. Navrasics úr, biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, parlamenti képviselők. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy csatlakozzak önökre ez ma délután Nagyra értékelem ezt a lehetőséget, azokat az eredményeket és kívásokat, amelyek a szakpolitikai alakításban adódnak. Szakpolitikai kérdés, kérdések már nem szép külön-külön csomagolásban érkeznek, hanem szakpolitikai átfedésben és kormányzati szintek összekapcsolását kívánják meg, és ez nyíltságot, készséget kíván ahhoz, hogy meghallgassuk egymást, figyelembe vegyük az egyes különféle nézeteket, szinteket, szakpolitikai határokon és nemzethatárokon átnyúló módon. Ezt a nyíltságot most veszély fenyegeti. Ezért rajtunk áll, hogy megerősítsük, megőrizzük ezeket az értékeket jobban, mint valaha. Hogy még bonyolultabb legyen a dolog, a tudomány és a, a bizony, tudományos bizonyítékok szerepe a szakpolitikai alakításban egyre inkább kihívások tárgya a posztfakt politikai kultúrában, a tényeken, tényeket semmivelő kultúrában. Azon tudomány a parlamentet találkozik konferencián, amelyet az Európai Parlament kutatási STOA szervezete szervezett, nagyon fontos volt ebből a szempontból. Fontos, hogy minden EU intézménye lett legfejlettebb tudományos eredményeket támaszkodjon a szakpolitika alakításakor. Fontos lépéseket tettünk annak érdekében, a tudományos ismeretek és a tények legyenek a szakpolitika alapja. Az Európai Bizottság szolgálatai, és ezért támaszkodnak a Joint Research Centerre, hogy az EU szakpolitikák hátterében alapjaként tudományos tények álljanak. Ez a szervezet nagyon fontos átalakuláson ment át, stratégiai, politika relevánsabbá vált a működése, a csúcs európai prioritásokra koncentrál a szervezet átalakítása 2016-ban már most is hozza gyümölcseit. Például egyre inkább fontos szereplővé válik, mint tudományos, tudományos ismeretmenedzser. A tudományos központjai ennek a szervezetnek szakembereket és kiválósági központokat kapcsolnak össze. Például a katasztrófa elhárításban, migráció, demográfia, területi fejlesztési politikák és biogazdaság területén már működnek ezek a kapcsolatok, és a kompetencia központok, elemzéseket, modellezést, indikátorkidolgozást, szövegkutatást, mikrogazdasági értékelést végeznek. Ez bármely szakpolitikai területen alkalmazható módszertan, például a kompetenciák központ, amely ö, ö, átfogó indikátorokat fejleszt ki a pontozási táblázat alatt alkalmazható a szo szociális jogok európai pillérjében valamint az élelmiszercsalás és minőség tekintetében is működik a tudós központ, valamint rendelkezésre áll a tagállamok számára is. Ez a tudományos háttér, szolgáltásokat szeretnénk nyújtani helyi önkormányzatoknak is. Tisztelt képviselők! A GLC munkája a nagy szakpolitikai kívásokra adott EU válaszokat is segíti. Például örömmel ismerem el, hogy kiválóan működik a az együttműködés az emissziós bizottságnak, emissziós bizottságával. Az itteni meghallgatásokon is így történt ez, meg az európai parlamenti képviselők vált látogatása során is az ISPRA helyszínen, ahol a kibocsátásokat vizsgálja a kutatási központ. Tudományosan nagyon összetett kérdésekben is hasznos az együttműködés például. A fipromil, a glifoszát, endokrin diszruptorok, GMO-k, vagy a nanotechnológia tekintetében a JRC friss, aktuális, szakpolitikai szempontból releváns tudományos adatokat szolgáltat. Valamint az atom kutatási háttér is nagyon fontos abban, hogy például az iráni atomegyezmény hátterét feltárjuk, illetve értékelni tudjuk. Ezen túl az atomenergia biztonság tekintetében is létfontosságú a JRC tudása jövőben is vizsgálód, jövőben is vizsgálódunk például a big data és a mesterséges intelligencia tekintetében. Egy nagyon összekapcsolt, hiperkomplex világban az innovatív gondolatok és a más és másfajta gondolkodások rendkívül fontosak. A tudomány, szakpolitika és társadalom összekapcsolása sem nem lineáris, sem nem egyszerű feladat. Ezért a döntéseink új társadalmi és technológiai kihívások figyelembevételével kell történjenek, ajtónk nyitva áll hogy a GLC legjobb tudását alkalmazni tudjuk, és örömmel fogom üdvözölni önöket, ha jönnek Iszprába, Petembe, Hélbe, Kázulába vagy Szevijába, bármelyik központunkba. Tisztelt képviselők, most pedig hagyd szóljak az Európai Innováció és Technológia Központ, illetve a kuri cselekvések témájához, amelyek a növekedés versenyképesség céljait szolgálják az emberi tudásba, a kompetenciákba beruházva. A 2020-as, a Horizon 2020-as időközi eltekintése mutatja, hogy az EIT modell, innovációs modell működik, amely az oktatást, kutatást, vállalkozásokat hosszú távú európai partneri viszonyban kapcsolja össze ökoszisztémákban. Ma az EIT közösség több mint ezer partnert kapcsol össze Európában és azon túl. Hat tudás és innovációi közösség működik már, és kettő indul jövőre. És 40 kolokációs központ foglalkozik a fő társadalmi kihívásokkal egyes régiókban. Az IIT egyetemi diákok jobb eredményekkel és lehetőségekkel bírnak, mint más diákok, és fontos finanszírozásokat kapunk befruházóktól. Ma ebben az évben a Force magazin 18 EIT végzett hallgatót a 30 legjobb a 30 alatt című listáján, mint fontos innovátorokat jelentette meg ezeket az ösztöndíjasokat. Büszkék vagyunk ezekre az eredményekre, és ambícióval fordulunk a jövő felé. Annak érdekében, hogy az oktatási tevékenységünket még fokozzuk, hogy az EIT címke egyfajta márka legyen az EU vállalkozási oktatásában. Növelni kell a regionális hatást a kolokációs központok révén, elérve azokat a régiókat, amelyek elmaradtak, és még erősebb szinergiákat kialakítva az EU kezdeményezések alatt. Az intézet már um, bizonyította képességét ahhoz, hogy továbbfejlődjön, adaptáljon a kihívásokhoz, miközben a fő céljai megmaradnak, az emberi erőforrásból beruházás és a társadalmi kihívások figyelembe vételve. A tárgyalások most folynak a következő keretprogram vonatkozásában, innovációs kutatás témában, ezek az elemek kulcsfontosságúak lesznek. A végén pedig hagyj meg néhány szót a Mari uh, cselekvésekről. Ebben az évben ünnepeljük a 20. évfordulóját ennek a programnak, amely szá százezer tehetséges kutatót támogatott, hogy tudásukat és előmenetelőket segítse. Ez a tudósok némelyike hozzájárult azokhoz a kutatásbeli áttörésekhez, amelyeket a fizikai és kémiai Nobeliak is tükröztek. Hálás vagyok a parlamentnek, hogy a Science is Wonderful rendezvénynek otthont adott tavaly szeptemberben. Valamint az Európai Kutatók Éjszakája is nagyon fontos rendezvény volt, ahol egy millió ember vett részt 300 európai városban, ezeken a rendezvényeken, ösztönözve a fiatalok részletet a kutatásban, tudományban. Köszönöm a bizottságnak, hogy a Maris Karoszak Curie cselekvések sikerét megjelentette Szadat Captain Cruise jelentésében, és hogy általában is támogatják az EU kutatás fejlesztési munkáját. Európát szeretném az globális tehetség új központjává tenni amerikai a köri cselekvések, akciók, ebben szóval játszanak. Például meg kell találjuk az útját annak, hogy jobban segítsük a elmaradott tagállamok igényeit, anélkül, hogy a kiválóság alapvető céljait sértenék. Én már tettem lépéseket. 18 millió eurót jelöltünk ki az elmúlt, a Horizon 2020 utolsó három évére, hogy a kibővített ösztöndíjak rendszerét tovább vigyük. Ez további támogatást ad olyan országoknak, ahol vezető kutatók vannak, akik lemaradtak a Marie Skorowska Curie Actions támogatásáról. Meg kell találjuk a kiválóság terjesztésének új módjait. Büszke vagyok arra, hogy a Marie Skorowska Curry cselekvések 40% ösztöndíjesen 40% a nő. De még tovább mehetünk. Megdupláztuk a kutatási eh, azoknak a kutatóknak az ösztöndíjat, akik vissza, akarják, vissza akarnak térni a munkába. És az is fontos, hogy a projektek végrehajtása során a nemek egyenlősége megvalósuljon, ez nem csak a méltányosságról szól. A nemek közötti kiegyensúlyozott kutatási csapatok a kiválóságot is erősítik, Európán illavasnakként tartják fel. Tisztelt képviselők, szerintem az eddigiek mutatják, hogy elszántak vagyunk a lehető legjobb eredményeket törekedve a kutatásban, fejlesztésben, oktatásban, innovációban, EU szinten. Most várom az önök meglátásait, és örömmel válaszok a kérdéseikre. Thank you very much, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr most a frakciók nevében, mivel Kárincs úr, Lewandowski úr is itt van. Kívánnak valamit mondani? Nos, meg fogom lepni, köszönöm szépen a prezentációját, az optimista hangvételű előadását, biztos úr. Egy rövid megjegyzés. Köszönöm azt, hogy megnevezte a legfogontosabb programot a fiatal kutatók számára. Marie Sklodowska Curie fellépéseknek hívják ezeket. 2015-17-ben még Marie Curie fellépésnek hívtuk, most viszont tudjuk, hogy a kettőszörös Nobel-díj nyertes hogy honnan származik, mert a program nevéből is kiderül. Az SND-ből kíván-e valaki hozzászólni? Nem. Akkor Krasnodevsky úr, aki nincs itt, Cseszek úr esetleg? Nem. Petersen úr, Federle úr, nem. nice asszony. Itt lengetem a kártyámat, és senki sem lát. Na jó, köszönöm szépen a prezentációt, biztos úr. Nagyon érdekes volt. Egy rövid kérdésem lenne. Az orvosi kutatás kapcsán is tesznek-e valamit, illetve ISPRában tesznek-e valamit az óceánnal és a parti térségekkel kapcsolatban beszélt a környezetvédelemről, de a tengerről nem, és szerintem, mivel tenger vesz bennünket körbe, nagyon fontos lenne erről is ejteni pár szót. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Meissner asszony. Péter úr? Nem, továbbra sem. Kulicsek úr? Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Sajnos magyarul nem tudok, így annyi nyelven szólok önhöz. Egy kérdésem volna. Az egész Európai Unió egy nagy problémával kell megbirkozom, mikor teszi ezt viszonylag csendesen, a nagy kérdés az, hogy az, a, a migránsokat hogyan képezzük tovább, hogyan vonjuk be az oktatásba. Hogyan lehet a, ugye a német azt mondják, hogy wir schaffen, de azt megcsináljuk, a svédek azt mondják, majd sikerül, azonban nem olyan egyszerű ez. Csehországban is vannak, vannak problémák, a lakosság egy nem alkalmazkodni képes csoportjával. Olyan munkanélküliekről van szó, akik sosem dolgoztak életükben, második generáció óta nem dolgoznak. Nem csak a romákra gondolok, mindemellett kérdésem, de főleg rájuk, hogy várható egy koordinációs program e konkrét cél érdekében. Rendkívül fontos volna tudni, ha mert az EU-ban ha azt hallják egyes politikusok, a több millió migráns várható Európába, akkor itt is felmerül a probléma, hogyan lehet majd őket integrálni, hogyan mennek a gyerekek iskolába, hogyan tanulják meg a nyelveket, hogyan ért, értelmezik majd, értik meg kultúránkat, a gondolkodási módunkat, ami persze változik minden tagállamban, különböző némileg, de mégiscsak más egészében Európában, mint a világ többi részén. Miképpen fogjuk az egyes tagállamok erőfeszítéseit ez irányban támogatni, koordinálni. Tehát hogyan fognak ezek a migránsok, akik Európába érkeznek, hogyan lesznek integrálhatóak? Köszönöm szépen, Gurcsak úr. Bárki más kívánna hozzászólni, kérdést feltenni? a témához nem, úgy tűnik, hogy nem, akkor a biztos urat kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami a tudásközpontok tevékenységét illeti, természetesen foglalkoznak orvosi kutatással is. Iszpában például rákutatással is foglalkoznak. az előfordulás gyakoriságát vizsgálják, adatokat elemezve, illetve a betegségekkel általi lefedettséget. A környezetvédelmi problémákra is odafigyelnek. A tengeri ügyi óceáni kérdésekre Carmino Vella biztos felelős a tengeri és halászati ügyekért, az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi kérdésért, együttműködünk vele, és ezen témákban is folynak kutatások. Ami a migráció szociális befogadás kérdését illeti, ez túlmegy a felelősségemen, mint a tudásközpontokért felelős biztos hatáskörén, a katasztrófa kezelése és a migrációval is foglalkoznak néha a migráció a természeti katasztrófáknak vagy társadalmi katasztrófáknak a következménye. Tehát vannak olyan tudásközpontok, amik erről gyűjtik a szakértelmet, az adatot, az információt. A sikeres stratégiákat is megpróbálják beazonosítani az ilyen jelenségek kezelésére, szakértelmet, összpontosítanak, és ez természetesen rendelkezésre áll az összes tagállam számára, vagy Európai Uniós intézmény számára, mindez a tudás. A, az Erasmus Plus is az én portfóliómba tartozik a tudásközpontokon túl. Ez alapjában véve a diákok mobilitásával foglalkozik, de vannak szociális befogadás integrációs projektek is, például nyelvkurzusok, online nyelvkurzusok, finanszírozunk olyan civil szervezeteket is, amelyek a nemrég érkezett embereknek vagy a roma közösségeknek segítenek a felzárkózásban, és éppen múlt héten adtam át első alkalommal azt az európai díjat, ami a szociális integráció terén végzett munkáját ismeri el azoknak a civil szervezeteknek, amelyek helyi projekteket indítottak be a társadalmi befogadás terén. Nagyon sok szakpolitikai intézkedésünk és eszközünk van tehát, hogy a helyi civil szervezeteket, közösségeket, a tagállamokat támogassuk a társadalmi integrációval kapcsolatos tevékenységükben. Navracsics úr, nagyon szépen köszönöm. Mivel előre szaladtunk, és a következő napirendi pontunkhoz még nem érkezett meg minden résztvevő, a szokásos eljárástól eltérően én is feltennék egy kérdést. Bizonyára várja tőlem, mint az LCR e egy tipikus tagjától, hogy erre fogok kitérni. Miért van oktatási biztosra szükségünk? Az én országom például úgy látja, hogy a tartományoknak a kizárólagos felhatóságába tartozik az oktatás, ők felelősek az oktatásért. Mit mondjak tehát a tartományok vezetőinek, miért van oktatási biztosunk? Mivel foglalkozik az Erasmuson és más európai projekteken túl? Attól tartok, hogy tudják, hogy miért vagyok itt. A szerződések érvényesítésében nagyon fontos szerepet játszok, európai hozzáadott értéket próbálunk teremteni az oktatásban. Hadd mondjak erre két példát. Az egyik a Párizsi nyilatkozat. 2015-ben Brüsszelben, Párizsban és Kopenhágában is voltak rendkívüli oktatási tanácsok, ahol az oktatási miniszterek és én az úgynevezett Párizsi nyilatkozatot állítottuk össze. Ez kitűzi a fő célokat és meghatározza az oktatási rendszerek fő szerepét a fiatalok demokratikus szocializációja szempontjából. Ez egy további keret a gondolatcserére, munkacsoporti munkát is jelent. Januárban lesz például 25-én egy oktatási csúcs, az egyik fő téma, amivel ott foglalkozunk, az az oktatás szociális szerepe. Az oktatási rendszerek hogy tudnak segíteni a társadalomnak abban, hogy felelős állampolgárokat neveljenek, értékeket adjanak át a demokratikus társadalomról, és támogatjuk a államokat a demokratikus szocializáció elérésében. A felsőoktatási tevékenységek terén pedig nemrég fogadtuk el az Európai Unió új felsőoktatási stratégiáját. Ez támogatja azokat a tagállamokat, amelyek új célokat szeretnének kitűzni, a felsőoktatás reformját szeretnék végrehajtani. Az egyik következtetése ennek a jelentésnek az, hogy az egyetemek nem csak tudásgyárak már, hanem a helyi gazdasági növekedés motorjai is kell, hogy legyenek. Tehát úgy kell támogatnunk az egyetemeket, hogy összekapcsolódjanak a környezetükkel, és a helyi üzleti közösséggel, a helyi emberekkel együttműködve újra tudják éleszteni ezt az egyetemi szerepet. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy eljött és reagált a kérdéseinkre. Hölgyeim és uraim, a következő napirendi pontra térjünk át. Az acer szerepe, ez egy prezentáció lesz az éves piacfelügyeleti jelentés bemutatásáról, illetve eszmecserét folytatunk. Kérem a felelős szemét, hogy fáradjon ide. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött biztosul. Since I am the shadow rapporteur for... Miután én vagyok az árnyék jelentős tevője ennek az anyagnak, Potocsnik úrral már találkoztam, és nem gondolom, hogy egyáltalán őt be kellene mutatnom, mindenki ismeri, meg is adom neki rögtön a szót. Köszönöm szépen! Elnézést szeretnék kérni. Kaptam egy üzenetet, hogy A vendégünk még nem ért ide, de nem sokára ide fog írni, mert, érni, mert írtam neki, hogy korábban elkezdhetjük a munkát. Tehát végül is azt gondolom, hogy a legjobb, hogyha ketten leszünk, és ketten tudjuk elmondani a fogyasztóvédelmi stratégiánkat. Hadd mondjam el, hogy ez egy kicsit rövidebb prezentáció lesz, mint az előző években. Remélem, hogy sok kérdésre is sor kerül majd. Egyébként a jelentés maga is sokkal rövidebb, összefogottabb, kompaktabb. Idén sajnos 16%-kal kevesebb pénzből gazdálkodhattunk, úgyhogy valahol ez meglátszik. Megpróbáltuk megőrizni az fókuszt a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy a CR jelenleg egy olyan jelentést tud bemutatni, amelyet a kiskereskedelemmel kapcsolatos megfigyeléseiből állított össze, és ez kiegészíti tulajdonképpen a mi jelentésünket. Szeretném megköszönni az ITRE szakbizottságnak, a Büdzsé szakbizottságnak és az Európai Parlamentnek a támogatását a nehézségek között, hiszen tudják, hogy hosszú évek alatt önök mindig támogatták a mi ügynökségünket, és a plenáris ülés is támogatott bennünket, azonban sajnos a trilógusok során nem tartoztunk már a prioritást képező ügynökségek közé. És ilyen szempontból csökkent a súlyunk is. Arra szeretnék utalni, hogy mik a legfontosabb részei a jelentésnek. Rövidebb, mint ahogy már elmondtam, az egyik része a gázpiacra, a másik az elektromos áramra, a harmadik része a kiskereskedelemre vonatkozik. Nézzük meg először a gázpiacot, a földgázpiacot, és ennek főként a nagykereskedelmi részlegét. Itt azt láthatjuk, látjuk, hogy milyen árak, milyen bekerülési összegekről kell dönteni, és mennyit kell fizetnie a végfelhasználónak. A TTF-et is megvizsgáltuk, ugye ez a referencia ö, hely a Hollandiában. Itt az 1-3 eurós határértékeket ö, illetve a 3 euró feletti árakat különböző színekkel kódoltuk. A sárga terület növekedőben van, ezt, ez nagyon érdekes. És úgy tűnik, hogy pont Közép-Európában nagyobb a likviditás, tehát ott azt várjuk, hogy a gáz az olcsóbb ott, ahonnan jön, hiszen főként keletről érkezik a földgáz, de mint láthatjuk, ez egyáltalán nem így van, sőt. Igaziból a sárga terület az inkább Hollandiából kiindulva radiál kifelé. Tehát ez igaziból azt mutatja, hogy itt sokkal jobb a piaci feltételrendszer és a verseny. Ez mutatja, hogy az elmúlt évek során az integrált piac sikeres volt, és sikerült megvalósítanunk a belső piacot a földgáz piacon. Még mindig nagyon kettős a kép, hogyha egész Európát megvizsgáljuk. Itt vannak a különböző gázhabok képei, ezeket megpróbáltuk összehasonlítani. Az látszik, hogy vannak nagyon jól működő központok, a TTF, illetve az NBP az Egyesült Királyságban ilyenek, aztán vannak olyan piacok, amelyek éppen feltörekvőben vannak, és tavaly óta jó jelnek tekinthető az, hogy a szlovák és a cseh központ is fel, feljebb lépett a létrán, tehát egy magasabb kategóriába tartozik ma már. Tehát akár nemzeti szinten is látványos az integráció, és ezeknek a haboknak a működése is hatékonyabbá vált. Most pedig nézzük az elektromos árampiacát. Különböző színkódokkal láttuk el itt is a különböző piacokat. Ez az integrációt mutatja Európa szerte. Ez egy olyan projekt, amelyet már hosszú évek óta folytatunk, regionális piacokkal kezdtük, aztán ezeket európai piacá integráltuk. Jelenleg két területről beszélhetünk alapvetően. Van egy gyakorlatilag óriási terület, amely Gibraltártól a Bárenc tengerig húzódik. Vannak olyan régiók Közép-Kelet-Európában, Szlovákia, Csehország, Magyarország és Románia, amelyek esetében, tehát négy országról van szó, külön színkóddal jelöltünk. 46 határterület, és még további három határterület már össze tartozik, de egész Európát tulajdonképpen minél hamarabb egy egységes piacba szeretnénk integrálni. Azért van erre szükség, mert különben rossz irányba haladnak a dolgok az elektromos árampiacon, és erre egyébként már a korábban felszólalók is utaz, utaltak. Szeretnénk ugye a hatékonyságot növelni, és itt uh, ugye 86-ot, látunk, ez 61 uh, volt ez az arány, amikor a monitorozást megkezdtük évekkel ezelőtt. Vagyis azt látjuk, hogy uh, a másnapi piac sokkal hatékonyabbá vált. Van, ahol olcsóbb az áram, és van, ahol többet ér, úgymond az áram. Hogyha megnézzük azt, hogy hogy néz ki a helyzet a határokon, vannak még mindig olyan határok, ahol rossz irányba folyik, úgymond az energia. Ezek azok a piacok, amelyek nem funkcionálisak. A napon belüli piac esetében sem olyan jók még az, aranyok, az arányok, tehát ezt szeretnénk javítani a jövőben. Ez az elsődleges célunk, és szeretnénk a napon belüli piacot egy európai rendszeré integrálni, tehát határokon átnyúló rendszerré, Tehát itt a napon belüli piac fontosságát emelném ki, és aztán itt van a balancing network, amelyet még javítanunk kell. Nézzük a jó híreket. Mindenképpen beszámolhatunk abból, arról, hogy vannak javulások, de azért vannak még nagy kihívások is. Mik ezek jelenleg? A rendelkezésre álló kapacitások fizikai értelemben továbbra is fennáll a lehetőség annak, hogy ezt napon belül el lehessen adni, tehát hogy ezzel kereskedni lehessen. Ehhez viszont infrastruktúrális projektekre van szükség, és nagyon sok területen további beruházásokat kell még eszközölnünk. De én úgy gondolom, hogy ha a jelenlegi infrastruktúrát 100%-on ki tudjuk használni, az már egy nagyon jó hír. Az infrastruktúra, amely jelenleg rendelkezésünkre áll, ezt a kereskedést lehetővé teszi, tehát tulajdonképpen meg kell találnunk azt az arányt, amely az infrastruktúra és a benchmarkok között, tehát itt az a különbség, vagy az a mars kerülne piacra, amelyről én beszélek. Európában tulajdonképpen csak 50% annak az elektromos áramnak kerül rá a közös energiapiacra, amely rákerülhetne. Van, ahol egyébként ez jobban működik, van, ahol akár 60%-os is ez az arány, mondjuk Közép-Európa, illetve hogy Nyugat-Európa középső területein, vagy az olasz határon ez akár 70%-os is lehet. Igaziból ki kellene használni ezeket a lehetőségeket, és amit biztonsággal el lehet adni, azt, el is, azt át is kellene adni. Itt kapacitás kalkulációról kell beszélnünk. Ez tulajdonképpen ez az egész történet erről szól. Tavaly ilyenkor egy ajánlást is kiadtunk, amelynek az volt a célja, hogy az extrém helyzeteket el tudjuk kerülni. Most például tavaly Németország és Lengyelország között zéró volt az átadható kapacitás, és nagyon sok más határvidéken is ugyanez volt tapasztalható. Itt most azt látjuk, hogy mik voltak a legalacsonyabb arányok ebből a szempontból, akár 1%-ról beszámolhatunk Lengyelország és Csehország között, vagy Szlovákia és Lengyelország között, és más területen akár 20%-os is volt ez az arány. A mi ajánlásaink között kapacitáskalkulációs arányokat állapítottunk meg. A diszkriminációt, amely a múltból származik, abból, hogy hogyan alakult ki ez az egész rendszer, az nem jó, ebből ennél tovább akarunk haladni, és egy uniós szintű belső piacot akarunk az energia területén is megvalósítani. Tehát el kell térnünk ettől a régi fajta megközelítéstől, és természetesen mi úgy gondoljuk, hogy ha ö, betartják az mi ö, ajánlásainkat, akkor nem lesz egy teljesen más helyzet, de azért egy picit javulni fog, és egy egyrendszeres paradigmából váltani tudunk, és egész Európát tekinthetjük piacnak. Mi nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság is támogatta mi ajánlásainkat a téli csomag javaslatában, ezt be is építette, és az önök kollégáival is, tehát önök is ebben ennek az implementációjában majd szerepet kapnak. Itt tulajdonképpen az infrastruktúrák leghatékonyabb kihasználása a tét. A az illetékes ügynökségek és hivatalok is ezt már ismerik, ezt a helyzetet, és persze lehetne gyorsabban is haladni, de azért szépen haladnak a dolgok. Nézzük a további jó híreket. Végre ebben az évben először sikerül azt látnunk, hogy az egész piac rendelkezésre áll a fogyasztók számára. Mondhatnánk azt is, hogy persze nagykereskedelmi szinten nagyon szépen haladnak a dolgok, de hát a fogyasztók ebből mit sem profitálnak. Idén viszont mást mondhatunk. Azt mondhatjuk, hogy mind az ipari, mind a lakossági fogyasztók elkezdték élvezni az előnyeit annak, hogy a nagybani piacon csökkentek az energiaárak. És szerintem ennek itt volt az ideje, ezt meg is érdemelték. egészen mostanáig a nagykereskedelmi árak csökkenését mindig ellensúlyozták a különböző befizetendő költségek. Tehát eddig nem volt látványos ez az energiapiacon a fogyasztók számára, most viszont elkezdjük látni ennek a hatásait kiskereskedelmi szinten is. Kiskereskedelmi szinten nézzük most azt, hogy hogyan működik a verseny, itt sajnos azért még nagyon kettős a kép, vagy nagyon vegyes a kép. Ahogy én elmondtam, a fogyasztók most végre már tapasztalják az árcsökkenést, de mégis csökken az arányosan az is, amit fizetnek. Tehát itt tulajdonképpen ugye a gáz árak azok általában megszabott árak, hatóságilag megszabott árak, vagy pedig más feltételekhez köthető az árak meghatározása. Az elmúlt években egyébként ez mindig csökkent, tehát tulajdonképpen a tényleges verseny az a gázszámlában csak egy nagyon minimális arányban mutatkozik. Hogyha megnézzük az elektromos árampiacot, akkor még rosszabb a helyzet, mert itt tulajdonképpen csak egy harmadát teszi ki az árnak a verseny arányos rész. Tulajdonképpen mi nem is látjuk azt, hogy hogyan versenyeznek egymással a piaci szereplők, úgyhogy erre oda kell figyelnünk. Nincsenek egyébként megoldásaink egyenőre, mert itt más költségek is beleszólnak a végső számla összegébe, elképzelhető, hogy költségvetési megfontolások is alakítják ezeket az árakat. Tehát ennyit szerettem volna elmondani a nagykereskedelemről, és most, hogy itt vannak a kollégák, nagyon örülök annak, hogy átadhatom nekik a szót, és majd ők ismerhetik a fogyasztóvédelmi helyzetet. Először. Bocsánat, hogy elkéstünk mint mindig most is a parlament a szabályozók előtt jár, hát ezért tűnik később. Hagy mutassam be röviden a jelentésünket. A következő dia mutatja majd azt, hogy a összehasonlító eszközök miképpen vethetőek össze. Folyamatban van ez, de nagyon lassú. Fontos látnunk, hogy tényleges, pontos információ alapján hasonlítsunk össze, és így az eredmény is összevethető legyen. Azért vetettem össze ezt a két ábrát, mert van egy általános benyomás, és éppen most jövök egy fogyasztóidemi konferenciáról. Nagyon sok fogyasztó ma is nagyon összetett, nehezen értelmezhető információt kap, így nem látja, mi a lényegi fontosságú elem. Ugye az elmúlt hetekben éppen az tűnt fel nekem, hogy, hogy összekapcsolt termékeket kapunk. Nem csak energiát adnak el cégek, hanem telekommunikációs, televíziós, egyéb szolgálatokat. Szóval ezek az összevetések még bonyolultabbak, és még nehezebb összevetni a a számla összetételére egyes számlákat. Ezért, hogy fontos, hogy az, a bonyolultság ne fedje el a valóságos hátterét a dolgoknak. Az intelligens mérők terjedése egyre folyik, miközben egyes országok különböző sebességgel, sebességet mutatnak ebben. A szabályozóknak azt is látni kell, hogy az okos mérők, az intelligens mérők igazíthatóak, fejleszthetőek, és a jövőben is megbízható és használható információt kell adjanak. Az a védelem, amit a parlament, és persze a fogyasztók előirányoznak, és különösen a, a legsérülékenyebb fogyasztók számára Ugye a társadalmi rendszerek például komoly tereket viselnek sok országban, és az energiaszabályozók kapják azt a feladatot, hogy a legsérülékenyebb fogyasztókat védjék. Ez komoly probléma vált sok országban az elmúlt időszakban, több oknál fogva, ezeket az okokat látjuk a felsorolva. Nem csak az idősek, hanem a fogyatékkal élők, kisgyermekesek lehetnek ilyen sérülékeny csoportok. Tehát az biztonság ebben az értelemben is rendkívül fontos. Én szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Thank you, Mr. Blaney. Köszönöm, Blaney úr. Mi szabályozóként sokszor látnunk, azt kell lássuk, hogy rendkívül bonyolult helyzetben vannak, látniuk kell, merre megy a piac, nagyon sok érdekes technológia van alakulóban, internet és alapú megoldások. Energi, energetikai szabályozóként azt kell lássuk, hogy az más szabályozók együtt kell működjön, telekom szabályozókkal, fogyasztóvédelmi szervezetekkel, annak érdekében, hogy a fogyasztó maradjon a, ugye a, a középpontban. Ebben ezért szerződött ma is egy konferencia, amiről éppen jövünk, Úgyhogy, hát még egyszer köszönöm, hogy kifejtette ezt a munkát, és különösen az, hogy a fogyasztók eh, érdekét követték mindig. Fontos, hogy folyjon ez a munka, az ügyműködés szelleme fennmaradjon. Köszönöm, Lenny úr. Ritkán van az, vagy nem túl gyakran, hogy az utód ennyire dicséri az elődjét. Különösen a politikában nem szokás ez. Most pedig az ESZA igazgató tanácsának elnöke, leköszönnek elnöke és a belépő elnök van itt. Fel lehet tenni kérdéseket nekik, tehát, hölgyeim és uraim, ki lenne az első? Tohe úr először, és aztán Kulicsek úr teszi fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy ideje nem találkoztunk, most azonban ismét. Szeretném megköszönni és az éves jelentését, nagyon izgalmas adatok vannak benne. Három téma van, ami, a, ami kiemelkedő. Azért eh, okos mérők 25%-ában a, a, a háztartások van már ilyen. É, a nyomokvethetők így a fogyasztási adatok és a költségek. Ugyanakkor nem mondták, hogy nincs elég átlátható, transzparens információ, egymással összevethető információ. 18 tagállamban a gázfogyasztási vonatkozóban vannak ilyenek, ugyanakkor igen sok nem elég számú az intézkedés a szabályozók részéről, és a villanyszámlán kb. 10 különféle információ van, például Nagy-Britanniában 14 adat van egy, villanyszámlán, nagyon nehéz értelmezni ezeket. Fontos, hogy a fogyasztót ne félre, ne zavarják össze. Ezért kell átláthatóbbá tenni ezt a rendszert, és ezt az energia belső piac irányelv rendezi. Fontos, hogy az fogyasztó érdekében többet tegyünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Děkuji. Já jsem možná narod... Köszönöm szépen. A v té zprávě se vyskytují velmi zajímavá data na straně 6 Köszönöm. Az a jelentésük hatodik oldalára alapozva nem tudom, egy, azon nyelven, amit csak részben értek. A német vagy francia alak lehet választani, vagy spanyolul is beszélhetek. Minden esetre. Tehát a hatodik oldalon láthatóak azok a benchmark kapacitások, a magas feszültség, energia átadás. Mert vannak kapcsolatok. Németország, Lengyelország között, Csehország, Lengyelország között, Szlovákia, Lengyelország között, és Lengyelország és a balti államok között van energiátadás. Különösen érdekes, hogy Lengyelország összekap, hogy az Magyarország összekapcsolási hálózatát nem használják. Ön szerint, vagy az utódja szerint, miért van ez így? Tudom, tárgyaltam a cseh szolgáltatóval, van néhány, van némi ismeretem ennek hátteréről, de fontos volna az önök magyarázatát is meghallgatni, Miért van ez így? Ez egy átláthatat, átjárhatatlan ö, energiafal tulajdonképpen itt Kelet-Európában. Miért van ez így? A másik kérdésem, önök szerint azok a terminálok, amelyeket hatalmas pénzből építettek, meg európai alapokból támogattak a sebfolyós gáz szállítására, átalakítására. Ezek hogyan vannak most hatással a gázpiacra? A végfelhasználó szempontjából az árképzésben hogyan jelentkeznek? Ugye a választ tudom én, de azért szeretném meghallani az önök szájából is. Köszönöm szépen. Nyelvtudása lenyűgöző. Péterzen úr a következő. Nem tudom, hogy felül tudja ezt múlni. Meg sem próbálom, elnök úr. Szeretnek, szeretnék Potosnik úrnak és Lord Marknak köszönetet mondani a nagyszerű együttműködésért az elmúlt években. Mindig nagyon inspirálók voltak, és nagyon érdekes volt önöket, az önök gondolatait meghallgatni ezen rendkívül fontos ügyekkel kapcsolatban. Mindkettőjüknek köszönetet mondok tehát, és Gerettel is várom a jövőbeli együttműködést. Én is a hatodik oldalra szeretnék visszaugrani a prezentációban, ami a határokon átnyújtó kapacitásokról szól, illetve a benchmark kapacitásokról. Rendkívülinek látom ezeket a számokat és amennyire emlékszem, Alberto említetted, hogy az EU átlag kb. 50 százalék, úgyhogy ez azt jelenti, hogy csak a kapacitás felét használjuk ki annak, ami már megvan. Ez nagyon egyszerű pont, de rendkívül alulértékeljük a jelentőségét. És ezért szeretném azt megkérdezni, hogyha leírnánk, hogy milyen előnyei lehetnek annak, hogyha ezt a, az arányt növeljük, és persze nyilván egyik napról a másikra, vagy egyik évről a másikra nem tudunk oda eljutni, de akkor is ez egy olyan terület, ahol tudnánk és kellene is eredményt felmutatnunk az európai a fogyasztók felé, hogy legyen egy olyan rendeletünk, ami az energia szabad áramlását végre lehetővé teszi. Nagyra törő álmaink vannak az egységes piacról, de itt a bizonyítéka, hogy nagyon messze járunk még ennek a megvalósításától. Az átlag az 50 százalék, és nézem a dia jobb oldalán látható számokat, azok még rémisztőbbek. Az önök tudomása szerint van valamilyen munka, ami megítélni, hogy milyen előnyei lennének ennek? Mit, mit mondunk az európaiaknak? És mi fog történni akkor, hogyha végre meg lesz a megfelelő rendelet? Most egy bajor képviselő Nibler asszony kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem bajor nyelven fogok beszélni, hanem németül. Köszönöm szépen a prezentációkat, és köszönöm a folyamatos eszmecserét, amit a szakbizottságunk tagjaival folytatnak. Két kérdésem lenne. Az első, mennyire felkészültek a fogyasztók a változásra, arra, hogy szolgáltatót váltsanak. A különböző tagállamokban a fogyasztók fel vannak készülve egyáltalán arra, hogy villamosenergia szolgáltatót váltsanak? Van erre vonatkozó statisztikájuk? És a második, Bizonyára tudják, hogy a tiszta energiáról szóló csomagot tárgyaljuk éppen a parlamentben, és ma például megvizsgáltuk a megújuló energiákra vonatkozó javaslatot. Van, tudnának említeni olyan dolgokat, ami arra vonatkozik, hogy mi történik akkor, amikor nagy beruházások vannak egy tagállamban a megújuló energiaforrásokra? Milyen hatása van ennek az árakra? Én német vagyok, olyan jogszabályaink vannak, amelyek révén 20 milliárd euró eurós finanszírozást sikerült belényegtárni a megújuló energiaforrásokba. És ez megnövelte a megújuló energiák arányát, de milyen hatással lesz ez a tagállami energiárakra? Az ECR nevében nekem is lenne két kérdésem, az egyik Potocsnik úrhoz szól, Libler asszonyhoz nagyon hasonló kérdésem van nekem is. A német fogyasztók a második legmagasabb árat fizetik az Európai Unióban a villamos energiáért, és ez milyen mértékben a verseny hiányának a következménye? Ezt kérdezem én. A Mork, Lord Morkhoz szár, intézném a másik kérdésemet, hiszen ön, mint leköszönő elnök, talán elég bátor lesz, hogy válaszoljon is rá. Mindig arról beszélünk, hogy az Európai Unióban energiaunió jöjjön létre. De az a benyomásunk, hogy most megint azzal próbálkozunk, mint a közös piac esetében általánosságban. Egy oldalról azt mondjuk, hogy minden tagállam a saját energiamixét meghatározhatja. A kérdésem az, hogy valóban meg fog valósulni egy igazi energiaunió? Hogyha közben létre, megengedjük, hogy egy tagállami kormány határozza meg az energiamixet, és ne a piaci törvények. Köszönöm szépen a kérdéseket. Én azokra válaszolnék, amelyek a nagykereskedelmi piacra vonatkoznak inkább. A kiskereskedelmre vonatkozó és fogyasztóvédelmi kérdéseket a kollégáimnak engedném át. Kolicsek úr, miért ennyire alacsony a rendkívül, vagy a rendelkezésre álló kapacitás kihasználtsága? Jelen pillanatban a határokon átnyúló áramlások elleni diszkrimináció ennek az oka. Ez a piac természetéből fakadó jelenség. Fizikai akadálya nincsen, de amit a TSO azaz a szállítási rendszer üzemeltető támogat, az az áramláshoz megvalósul. Azonban a határokon átnyúló jelleggel kapcsolatban azt mondjuk, hogy gyakorlatilag nincs határokon átnyúló áramlás. Hogyha a kijelölt áramlásokat nem tudják ellenőrizni, és ezek nem tudnak a határokon átnyúló kapacitásokon átjutni, akkor a fennmaradó kapacitást töltik fel. És utána ezeken a kapacitásokon nem tudnunk kereskedelmet folytatni, mert nem a határokon átnyúló, vagy egy konkrét határon átnyúló kereskedelem miatt áramló gáz van azokban a kapacitásokban, hanem más eredetű gáz ezzel az úgynevezett loop flow-kat, vagy unscheduled flow-kat támogatjuk, mert hogy ezek használják ki a kapacitásokat a határokon átnyúló áramlások helyett. Remélem ezzel egy kicsit világosabbá tudtam tenni a helyzetet. A határokon átnyúló kereskedelemre elkülönített kapacitást általában a maradékok használják. A határokon belül és a határokon átnyúló áramlásokat, hogyha ezeket mérni akarnánk és összevetni, akkor ehhez külön intézkedésekre van szükség. De az nagyon fontos lenne, hogy ne ugyanaz a szintű diszkrimináció érje e két áramlást. És van még egy dolog, ami nem szerepel a jogszabálytervezetben, az, hogy ki fogja ezeket az átmeneti intézkedéseket finanszírozni, amire szükség van akkor, hogyha a megállapodás szerinti kapacitásnál nagyobb mennyiségű áramlást akarnak átjuttatni egy rendszerem. Az LNG terminálok, hosszú, hosszan tudnék erről beszélni, de biztos tudja valóban az A, a választ. Ezt várja-e? Mindjárt kiderül. Amikor Litvánia a saját független LNG termináját kifejlesztette, mielőtt az első szállítmány megérkezett, az import gáz ár jelentős mértékben csökkent Litvániában. Erről szól a verseny. Még mielőtt megvalósult volna a verseny, csökkentek az árak. Ezen túlmenően az ellátás biztonságát növeli, mert több útvonalon érkezhet a gáz, különböző forrásokból érkezhet a gáz Európába, illetve versenynyomást fog jelenteni egy-egy új LNG terminál a régóta meglévő forrásokból származó gázzal szemben. Henkel úr és Petersen úr nem tudok becsléssel szolgálni arra vonatkozólag, hogy az árak Németországban mennyire a jelenlegi piacszervezéstől függenek, és mi lenne az előnye a jelenlegi általunk látott problémák elmozdításának. Az egyik dolog, amit látunk, hogy mindössze az összekapcsolással. Tehát azzal, hogy eljutottunk oda, ahol most vagyunk, becsléseink szerint egy milliárd eurót tettünk vissza az állampolgárok zsebébe. Ez persze 0,000 valamennyi százalék, de akkor is, ha látjuk az összeget magát, az jelentős szám. És nem új összeköttetések építésével, vagy új ö, vezetékek létrehozásával sikerült ezt elérni, csak annak a jobb felhasználásával, ami már rendelkezésünkre áll. Számításaink szerint még legalább 220-280 millió eurót lehetne megtakarítani csak azáltal, hogy a piaci összeköttetést eljuttatjuk a meglévő határokig, a most tehát, hogy milliókat, milliárdokat lehetne megtakarítani azzal, hogyha a kapacitásokat, különösen a határokon átnyúló kapacitásokat megerősítenénk. És utána egy újabb területre kéne összpontosítanunk, mert biztos, hogy lennének olyan tagállamok, amelyek úgy gondolják, hogy a hatékonyság érdekében a piacuk szerkezetét majd meg kell változtatni. De hát ezt a tagállamokra bízzuk, hogy eldöntsék, hogy nekik mi jó. És végül Nibler asszonynak azt mondanám, hogy említette, hogy milyen hatása a megújuló energiáknak az energiaárakra. Nos, világos, hogy minél több a, maga, a jellegzetességei a megújuló energiáknak, hogy sokkal változékonyabbak, ez persze kihívás, mert rugalmasabb nagykereskedelmi piacra van szükségünk, viszont láthatjuk azt is, hogy az árak is ingadozni fognak valószínűleg, mert a fúj a szél, akkor nagyon olcsó a szélenergia, amikor nincs szélenergia, akkor más forrásokból kell kielégíteni az igényeket, és lehetséges, hogy azoknak igen magas a költsége. Azt várhatjuk, sőt, tapasztaltuk is. Sok év után amikor nem láttunk nagyon sok ár csúcsot, hogy a tavalyi évben néhány kiugró magas ár előfordult. Tehát általánosságban azt tudom mondani, hogy az árak ingadozóbbak lesznek egészen addig, amíg nem sikerül minden rést betömni a megújuló energiákkal. Ez még 15-20 évbe beletelik, tehát van időn gondolkozni a hatásán. És mielőtt Lord Morknak adnám át a szót, egy utolsó, ez az utolsó piaci jelentés, amiről én számolok be. Jövőre már az én mandátumom lejár, úgyhogy most szeretnék köszönetet mondani mindazon a támogatásért, amit az ügynökségünknek biztosítottak az elmúlt időszakban. Köszönöm. Én Albertohoz kapcsolódva szeretnék hozzászólni. Azt gondolom, hogy itt az ügynökség általában a az árszabályozó mechanizmusok a különböző, a követ, az elmúlt évek során nagyon szépen megtanultak együttműködni, és a parlament is támogatott bennünket ebben. Én azt gondolom, hogy mindahányszor idejárulok önök elé, mindig csak köszönettel tehetem azt meg a támogatásért engem azért egy kicsit, hogy úgymond lebénít ennek a kérdésnek a komplexitása. Egyrészt azért, mert a, az előnyök és az árak elemzése után pozitív mérleget kellene vonnunk, és nagyon gyakran igen nagy költségekről beszélünk, ugyanakkor az is teljesen egyértelmű, hogy ez nagyon hatékony és jó a cégek számára az adatok begyűjtése szempontjából. Ami pedig az embereket illeti, egy kicsit azért hezitálok ezzel kapcsolatban, mert én nekem az volt mindig is a tapasztalatom, hogy egyre és egyre szofisztikáltabb rendszerek egyre öm, célzottabb öm, megítélést tesznek majd lehetővé. Ez a jövő szempontjából mindenképpen így lesz. Hücsek úr, úgy gondolom, hogy az információ az mindig hasznos, azzal kapcsolatban, hogy történt-e fogyasztás vagy nem. Az egyik nehézség nekünk, hatóságoknak az információk volumenének kezelése és annak a komplexitását is ide említeném, de leginkább a kompozit termékek teszik még nehezébbé a helyzetet. Van Nibler asszonynak is köszönöm szépen a munkáját, mint korábbi elnök. Nagyon jó együttműködésünk volt korábban. Egy nemrégi jelentésből mondom ezeket az adatokat. A háztartások 2011-ben 5%-ot tettek ki, most 6,5%-ot. Ez egy fontos adat, de ez csak egy nagyon kis növekedésről számol be. Ez önmagában egy probléma. Mi megpróbáljuk javítani a helyzetet, hatóságként is szeretnénk bele szólni magába a folyamatba, és szeretnénk ezt általánosabb módon látni. Vannak olyan országok, vagy országrészek, ahol ez lehetséges, de hát még egyszer hangsúlyozom azt, hogy nagyon nehéz mindez felmérni a helyzet összetettsége miatt. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez az utolsó találkozunk. Én nem szeretnék itt csak az energia mixről beszélni, hanem nagyon sok kérdésről a belső piac kapcsán. Finoman szólva, nagyon sajnálom a Brexitet, most a Brexit utáni helyzetben vagyunk már, és itt tulajdonképpen nem csak a gazdasági értékekről van szó. Egyértelmű az, hogy az integráltabb piacok jobban működnek, regionális értelemben is, de az integráció javítani fogja alapvetően a piacok hatékonyságát, és ebből végső soron a fogyasztók fognak profitálni. Ugye itt azt mondják, hogy 4,5%-os növekedésről számolhatunk be. Az a lényeg, hogy az integráció mindenképpen pozitív. Tehát itt igaziból nem az a lényeg, hogy mi történik, hanem a kormányok politikai akaratától függ az, hogy bizonyos országokban nagyon nehezen adják fel mindezt. Például Franciaországban ugye nagyon nagy a nukleáris energia, aránya. Most átadni ennek az ellenőrzési jogát a bizottságnak, azt szerintem nehéz lesz. Tehát végül is én úgy gondolom, hogy a hatékonyság azért minél integráltabb lesz az unió, annál fontosabb szemponttá válik. És mint nagyon sok más politikánál, az integrált unióból származó előnyök fognak hosszú távon nyerni. Néha megkérdezik tőlem azt is, hogy vajon mikor lesz egy európai szabályozó vagy hatóság, energiahatóság. Lehet, hogy ez egy 15-20 évet is igénybe vesz még, de elképzelhető, hogy akár az én életem vége után lesz. Valósul ez csak meg. Köszönöm mindenek előtt a nagyszerű munkáját, rendkívül jól tudtunk együttműködni az ön szervezetével, kiváló tanácsokat adott nekünk, és szeretném megköszönni, hogy ismét megjelent. Utolsó megjelenése, bár még egy évig együtt fogunk működni, és nagyon fontos dosszié van Péter Zenúr kezében, ért a parlament előtt, amely az ön szervezetéhez kapcsolódik, és üdvözlöm Blaney urat is, akinek nagyon sok sikert kívánok azt mindjárt láthatta, hogy milyen sokat várunk önöktől, és hát magas a mérce, magas a léc, amelyet az elődje feltett. Most pedig egy kapcsolódó témával kezdünk foglalkozni majd. Egy kapcsolódó téma az ESA, mint tudják, a parlament delegációja mely Poche és Petersen urakból állt, járt ott. Ők pedig voltak olyan kedvesek, hogy egy rövid összefoglalót készítettek. Meglátásaikról Péterzen úr szó. Köszönöm, elnök úr! Egy visszajelzési memorandum az, amit készítettünk, és amit remélem kiosztottak a szakbizottság tagjai között, mert nagyon sok értékes információ van benne. Nagyszerű áttekintés nyújt a találkozóinkról, meg megbeszéléseinkről. Mint mindig most is örömteli volt az ez a meglátogatása, jól szervezett üléseket, találkozókat tartottunk, jól fel felkészült szakértőkkel. Meg kell mondjam, elnök úr, és most, hogy Potocsnik úr nem itt van, de nem a pódiumom, hogy fontos és, és öröm ilyen ö, lelkes, felkészült szakemberekkel találkozni, akik hajlandóak együttműködni a Európai Parlamenti jogalkotókkal, és segítik a munkájukat. A jelentés, amit írtunk, a legfontosabb témákat veszik számba, amelyekkel foglalkoznunk kell. Kérem tehát minden kollégámat, olvassa el ezt az anyagot, jól összefoglalja a fő témákat. Kiegészítésképp találkozhat, elmondom, hogy találkoztunk az ügynökség munkatársaival, és egy rövid kérdés felett ülést tartottunk. Ez is rendkívül érdekes volt, nagyon hasznos volt. Hogy az összes munkatársal találkozhatunk, és érzékelhettük, hogy mennyire ö, elkötelezett hívei a feladatok ellátásának, szintén hasznos és örömteli volt. A, az ügynökség költségvetése és pénzügyi helyzete nagyon fontos téma. Ezért is volt jól látni első kézből, hogyan dolgoznak itt az emberek. Személyesen is megtapasztalni. Rám nagy hatást gyakorolt. És kértek, hogy adjam át azt az üzenetet, hogy hatalmas feladatokkal kell megbirkózni az ügynökség, rendkívül fontos, hogy ehhez forrásokat kapjanak. Nem csak a piacok integrációja iránt feladatot, hanem a monitoring feladat, amely szükségszerűen a tevékenységek további finanszírozását pótlagos finanszírozását követeli meg az, hogy a ügynökség ellássa ebeli rendkívül fontos feladatát. Megint mondom, nagy öröm volt meglátogatni az eszeügynökséget Ljubljanában, és érzékelni az igazgató és a munkatársak elkötelezett feladatvállalását. Kérem megint csak, hogy olvassák el ezt a nagyszerű összefoglalót a legégetőbb kérdésekről. Very much. Uh... Köszönöm. Van-e hozzászólás kollégáim részéről a témához? Úgy tűnik nincs. Ilyen formán én is csak megköszönöm Péterzen úrnak és Poche úrnak, aki utóbbi nincs itt már. Én biztos az ő nevében is elmondta, amit elmondott. Egyetlen javaslatom lehet Potosnyik úrnak, hogy e nagy dicséretek után, amelyekben ma részeltették, nehogy aztán elbízzuk magunkat. Nem szabad senki se tud dicsérni, mert elbízza magát. Nekem ez a tapasztalatom. De hát ez talán most indokolt volt mégis. Item, uh, free flow of... Következő témánk a nem személyes adatok szabad áramlása az Európai Unióban című. Mint tudják, szeptember az Európai Bizottság beterjesztette egy javaslatot egy rendeletre, mely a szabad, az adatok szabad mozgását garantálná az EU-ban. Én személy szerint egész szakmai életemet ebben az ágazatban töltöttem, és így módon tudom, hogy a digitális gazdaság lényege az adatáramlás és az innováció is. A javaslatok arra törekednek, hogy egyszerűbbé tegyék, kevésé korlátozottá az adatok lokalizálását, mozgását. szakbizottságunk egy véleményt hivatott írni, nyilván az IMCO a vezetőbizottság a témában. Most azt kérem a jelentéstevőtől, Krasznodeszkűrtől, hogy a véleményének fő pontjait 5 percben foglalja össze. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy az imént mondta, ez a jogalkotási kezdeményezés nagyon fontos része a digitális egységes piacnak. Mivel a digitális egységes piaci stratégia nagyon sok elemből áll, de ezeknek a közös nevezője a nem személyes adatok kérdése, ami hatással van a teljes gazdaság produktivitására és hatékonyságára, a GDP növekedésre. Vannak olyan cégek, amelyeknek az üzleti modellje az adatokon alapul, globális óriásokká válnak. Ilyenek ez szükség van Európában is. Ezért ennyire fontos, hogy az európai országok gazdasága az nagyobb mértékben alapulhasson az adatokon. Ezért szívesen üdvözöljük az Európai Bizottság javaslatát, ennek a fő vonalait. Nagyon fontos, hogy az üzleti vállalkozások, amelyek határokon átnyúló módon működnek, joggal rendelkezzenek a nem személyes adatok kezelésére a megfelelő üzleti elvek alapján, hogy racionálisan tudjanak tervezni. Az üzleti stratégiájukat erre tudják alapozni. Mindez idáig a nem személyes adatok ezeknek az áramlása nem volt szabályozott a tagállamok között. Nagyon sok korlátozás, jogi és administratív korlátozás kényszerítette arra a vállalkozásokat, hogy tárolják a nem személyes adatokat azon országban, ahol a székhelyük volt, és ez a versenyképességük szempontjából nagyon komoly akadály volt. Az egyetlen korlátozásra okot adó elv a személyes biztonság szabad, hogy legyen. Fontos azt is elmondani, hogy ez a rendelet tervezet csak egy első lépés legyen. A teljes adatszabadság végrehajtása irányába mivel ennek a rendeletnek a hatája csak az adatlokalizáció tilalmára vonatkozik, a negyedik és a hatodik cikkek vonatkoznak a lokalizációra, hosszú távon pedig ez lehetséges, hogy nem lesz elég. Biztosítanunk kell a nem személyes adatokhoz való hozzáférést hosszú távon, például az ipari adatfeldolgozás számára, hogyha a rendeletnek az a célja, hogy elérje a meghatározott célkitűzéseket, akkor például ott van a hatodik cikk a mobilitásról. Nagyon fontos, hogy az önszabályozás miatt ne legyenek újabb akadályok. Úgyhogy az önszabályozásra vonatkozó iránymutatásokat nagyon pontosan kell kidolgozni, és arra is rá kell mutatni, hogy az adatmobilitás a szolgáltatás nyújtás szabadságának része. Ez pedig az egyik alapjog. Az iránymutatás tehát nyitott működési standardokat, a bizonyítványok kölcsönös elfogadását tartalmazza, hogy ne gördintsük újabb akadályokat az üzleti vállalkozások és ezek adathasználata útjába még egy utolsó dolog, amit nagyon fontosnak tartunk, ugyan a javaslatnak az általános irányát támogatjuk, lesznek kiegészítéseink, különösen a mobilitásra vonatkozóan. És reméljük, hogy a rendelet a lehető leghamarabb hatályba lép majd. Hogy ez a nagyon fontos szabadság a lehető leghamarabb megvalósuljon az egész Európai Unióban, hiszen, amint mondtam, ennek a gazdasági jelentősége rendkívül nagy. Az egységes digitális piac szempontjából is rendkívül jelentős ez a téma. Köszönöm szépen, Krasznodebszki úr. Most a néppárt részéről Vilkunen asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Három percet kapok? Vagy valami hasonló? A felszólalási idő. Na jó, akkor kezdem. Kettő? Á, ah, köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. El kell mondanom, hogy nagyon sok kiegészíteni valóm nincsen, mert nagyjából egyetértek azzal, amit mondott az adatok szerepéről és az egységes piacról, a digitális egységes piacról. Ez az egyik fő prioritásunk a digitális egységes piac létrehozása. Az adat az új technológiák számára üzemanyagként szolgál, ezért nagyon fontos az adatok szerepére összpontosítani. Az adatáramlások, az üzleti folyamatok középpontjában ennek különböző méretű, különböző szektorban dolgozó cégek számára a, az kórházi adminisztrációtól a mezőgazdaságon át az IKT-ig, és tudjuk, hogy a gazdasági potenciál is rendkívül nagy az adatokban rejlő gazdasági jelentőségek, jelentőség említésre érdemes. 10 százalékos növekedést tapasztaltunk egy év alatt, a lehetőség 100 milliárd eurót is elérhet 2020-ra, tehát nagyon sok gazdasági és üzleti lehetőség rejlik az adatmobilitásban. Az egységes piac, szóval az adatáramlás előtt álló akadályok az egyik legfőbb kihívás, ami előtt az egységes közös piac áll, az adatlokalizáció előtt álló korlátozások szintén akadály, és a digitális egységes piac gondolatában nem illik bele ez a korlátozás, ezért az ilyen jellegű akadályokat felül kell vizsgálni. Ezen kívül a cégek számára a költségek is fontosak, hiszen most többszörös tároló helyekre van szükségük, ami nagyon drága. Egyetértek a jelentéstevővel abban is, hogy nagyon fontos lépés ez a kezdeményezés, de csak első lépésnek tekinthetjük. Hozzá fog járulni egy, komp- egy versenyképes, innovatív, egységes digitális piachoz, de több intézkedésre van szükség, hogy igazi egységes piac jöjjön létre, és az adatáramlás megvalósuljon, és az adatgazdaság ezután, a kezdeményezés után szükségeltetni fogja azt, hogy az adathoz való hozzáférés, felelősség és hordozhatóság kérdésével is foglalkozunk majd, hiszen látjuk, hogy az adatáramlás szabadsága nagyon fontos a digitális egységes piac szempontjából. Fontos tehát ez a javaslat. Köszönöm. Péter ezen az Alda nevében. Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözöljük a javaslatot a bizottság részéről tervezeti javaslatot, mert a frakció már rég utak írja bizottságot, hogy egy ilyen anyaggal előálljon tekintettel akkor a tendenciákra, eh, amely riasztó, Európa egyre inkább tagállami lokalizációs követelményeket dolgoznak, és ez fragmentálhatja a belső piacot. Túl nehéz így a KKV kisváltok számára határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtani, de egyáltalán az elején el kellett volna kerülni már ezt a fragmentációt. A szabad adatáramlás a cyber security szempontjából is fontos. Észtország például Luxemburgban egy digitális ügynökséget szeretett, hozott létre. Néhány éve kibertámadás áldozata volt ez az észt kormány szerv. És a területi elhatárolódás még sebezhetőbe teszi ezek előtt a támadásokat. A bizalom nagyon fontos, azért az ötös cikk, amely az adott hozzáférés a hatóságok részéről fontosnak tartja, mert ezt az érvet sokszor a tagállami lokalizációs döntések mellett használják, hogy ha egy másik tagállamban távják az adatot, sokszor egy állam szervei nem, fer, nem férhetnek hozzá, erre hivatkoznak sokszor a fragmentáció hívei. Tehát az inkripció tekintetében fontos, hogy bizalom legyen afelől, hogy ahol tárolják az adatot, biztonságban van kulcsfontosságú hogy a, a siker szempontjából, hogy ne túl nagy legyen a kivételek listája. Az adatlokalizációs követelménye csak akkor igazolhatóak, hogyha közbiztonsági cél magyarázza azt. Hogyha túl sok tétel kerül a listára, akkor az egész jogszabály értelmét alásnál. Köszönjük, várjuk a további együttműködést a kollégákkal. Köszönöm szépen, Moody úr, aki urat helyettesíti, pontosabban asszony. Igen, igen, Kofot úr, aki árnyékelődő a szocialisták részéről, elnézést kér, nem tudott eljönni egy másik nagyon fontos ülésen vesz részt, de felkért, hogy mondjam el szavait. Először is köszönöm a jelentéstevőnek a gondolatait, nagyon fontos témában, és hogy megszervezhettük ezt az első eszmecserét. Hagy tegyen világosá, kedvemre való a kezdeményezés, szükségesnek tartom. Jó időzített, hiszen egyre több tagállam kezd ig- igazolhatatlan adatlokalizációs követelményekkel előállni tagállami szintre korlátozva ezeket. Ezek pedig szükségtelen akadályokat követenek a vállalatok elé az EU egészében, különösen a KKV-k elé. A nagyvállalatok számára 28 féle jogszabály jelenléte nyilván bosszantó, de azonban nekik van pénzük, források ahhoz, hogy a lokalizált adatokkal is dolgozhassanak, ha szükséges, tagállamról tagállamra. Nincs azonban így a kicsi vagy akár a középvállalatok esetében. Őket lehetetlené teszik ezek a jelenségek. Kevesebb forrásuk, kevesebb szakértelmük van a kisvállalatoknak, így egy növekvő adatlokalizációs követelmények egyre nagyobb terhet rónak rájuk, és így aztán nem is nagyon tudnak határon módon működni. Holott éppen ez az egységes piac lényegének az ellentéte. Ha valóságos egységes digitális piacra akarunk, akkor a nemzetközi kereskedelem előtt le kell bontani az adatforgalmi akadályokat a határokon. Fontos, hogy ugyanakkor ne bonyolítsuk tovább a dolgokat, elég bonyolultak már most is. Egy dolgot azonban szögezzek le. Itt nem a személyes adatokról van szó. Azokra vonatkozóan van egy általános adatvédelmi irányelv. Szeretnék tehát garanciát afelől, hogy nem lesznek átfedésben levő rendelkezések vagy ütközések a két jogszabály között. Ezért lennék hálás, ha a bizottság képviselői világossá tennék, hogy ez elkerülhető, illetve írásos garanciákat adnának erre vonatkozóan. Azt is tudni kell, hogy a magán és nem magán adatok milyen módon kerülnek a gyakorlatban. Papíron a kettő közötti különbség lehet, hogy teljesen világos, ám a való életben e két adatkör között nem olyan nagyon világosan húzható meg a határvonal. A gyakorlatban a vállalatok mind a két adatkörrel dolgoznak, két tögi keretet kell tehát tiszt figyelembe vegyenek. Fontos van a bizottság ezt az aspektust jobban kidolgozná. Azt is biztos kell, hogy a tagállamok körében az adatok szabad mozgását csak a közbiztonságról hivatkozással akadályozhatják ám ahhoz az is kell, hogy mit is jelent pontosan a közbiztonság, ezt is definiálni kell. Hogy ne aztán ezen a kiskapun sem be az igazolhatatlan lokalizációs követelményeket a tagállamok. Köszönöm az eszmecserét, várom a jelentést és az együttműködést. Greens, uh, Köszönöm, és most a zöldek következnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes dosszié ez, melyikben nagyon fontos lesz a közös digitális belső piac kiteljesítésében, és bizonyal további potenciált jelent a digitális szolgáltatások fejlesztése előtt. Újabb szereplők tudnak fellép, sikeressé válni az európai piacon majd. Ám a részleteket is foglalkozni, kell. Például fontos kérdés lesz a személyes és nem személyes adatok körének különválasztása a napi gyakorlatban. Számunkra a zöldek számára fontos az a kérdés, hogy a személyes integritás megfelelő védelmet kapjon, és a kiberbiztonság felelős figyelmet kapjon. Ebben a szellemben szeretnénk a dossziét továbbvinni. A másik kérdés az egyes európai rendszerek közötti interoperabilitás kérdése. Mi zöldek arra törekszünk, hogy az EU-ban könny, könnyítsék meg a már működő és jövőbeli szolgálatok és technikák között együttműködést. Jó az együttműködés a frakciókkal, és várjuk a további tárgyalásokat. Köszönöm szépen, és most a bizottság részéről Monsieur Chastené úr fog válaszolni. Igen, hát én őt fogom most itt képviselni, és köszönöm szépen, hogy a bizottságnak lehetőséget biztosítanak arra, hogy röviden elmondja a véleményét azzal kapcsolatban, ami a mai napi, napi rendünkön szerepel. Hogyha utalhatok rá, akkor a már elhangzottakból indulnék ki és aztán hát természetesen várjuk az együttműködést az Európai Parlamenttel. Természetesen most itt egy rövid javaslatról van szó, vagyis nem szeretnénk túlságosan beleszólni az egész piaci működésbe, és technológiailag független rendszert szeretnénk kialakítani. A jelentéstevő való együttműködésünknek az a célja, hogy a meglévő korlátozásokat a, olyan módon valósítsuk meg, hogy azok ne akadályozzák a belső piac működését. Először is ugye nagyon fontos a kiberbiztonság biztosítása, tehát úgy kellene megvalósítani mindezt, hogy ne legyünk negatív hatással arra a környezetre, amelyben az adatok mozognak. Már kérték tőlünk, Moody asszony az snd is utalt erre, és csak biztosítani tudom önt is és minden más képviselőt azzal kapcsolatban, hogy nincsenek átfedések, úgyhogy nincsen annak sem kockázata, hogy itt bármiféle beleszólásra kerülne sor. Adatvédelemről beszélünk, és a definíciókat tartjuk tiszteletben, amelyeket a rendeletben lefektetett a társjogalkotó. Ebben a javaslatban tehát lehet, hogy úgy néz ki, mintha kiskapukat nyitnánk, de igaziból nem erről van szó, mert nem szeretnénk, illetve hogy két különböző javaslat van a személyes és a nem személyes adatokra vonatkozó a, öm, definíciók. Ezt azért így valósítottuk meg, mert különben jogi nehézségekhez vezethetne. A nem személyes adatokra vonatkozó definícióban kimondhatjuk azt, hogy az minden olyan adatra vonatkozik, amelyet a másik definíció nem fed le. Itt ugye a technológia kapcsán merül fel az, hogy hogyan lehet az adatokat összeegyeztetni, és nagyon oda kell figyelnünk a technológiai semlegességre is. Ami a közbiztonságot illeti, hát ez is benne van a szerződésben, és itt is teljesen egyértelműen kiderült a jog esetekből, hogy a bíróság erről mit gondol. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a közbiztonság a társadalmi igényeket érintő tényleges és meglévő veszélyeztetettségre utal. Vagyis egyes te- földrajzi területeken az adatforgalom korlátozását ebben az esetben lehet megengedni. Ezen kívül bármikor szívesen adunk további információkat a bizottságnak, és ami a példákat illeti, az energia szektor, vagy a szélturbinák működtetése szintén ide tartozó kérdések, de ezek természetesen a nem személyes adatok kategóriájába tartoznak. Amikor viszont a személye, tehát az adott fogyasztók villanyszámláján lévő adatokról beszélünk, az természetesen tartalmaz személyes adatokat is. vannak olyan cégek, akik nem tudnak különbséget tenni, mert ugyanott tárolják a személyes és a nem személyes adatokat, de itt megint csak a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat kell irányadónak tekinteni. Amennyiben az adott adatforgalmazó nem tud különbséget tenni, akkor eleve a korlátozóbb jellegű definíciót kell alkalmazni. bárkinek további kérdései vannak, vagy hát a jövőben is nagyon örülünk annak, hogyha segíthetünk, és természetesen a parlamenttel való együttműködést várjuk, mert úgy gondoljuk, hogy az Európai Tanács által kimondott célokat az intézmények együttműködésével lehet megvalósítani. jövő év közepére szeretnénk ezt a rendeletet elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm, és most visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket, nagyon érdekes, nagyon jó gondolatokat hallhattunk. Természetesen folytathatjuk a szárnyékjelentéstevőkkel való találkozónkon ezt a vitát, és meg vagyok győződve róla, hogy mindenképpen tovább tudjuk javítani ezt a szöveget, hiszen ez egy nagyon jó projekt, már eddig is az volt, és most úgy gondolom, hogy ebben mindenképpen a módosításokon keresztül tudunk még további javulást előidézni. Elnök, köszönöm szépen! Miután nagyon-nagyon fegyelmezetten dolgozunk, remélem, hogy sikerül megőrizni ezt az előnyt, időspórolást. És akkor most következik a technológiai és szakpolitikákkal kapcsolatos együttműködés felülvizsgálata, de a braziliai téma de még nincsen itt az érintett személy. Ugye itt a tudományos és technikai együttműködés a téma az Európai Unió és Brazília között. 10, tíz percet szántunk erre az eszmecserére, és szeretném kérni a jelentéstevőt, hogy három percben vázolja a helyzetet. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! kedves kollégák, a következő napok során meg fogják kapni a szöveget, amely a tudományos és technológiai együttműködésre vonatkozik Brazília és az EU között. A megállapodás 2007 óta van életben, és 2007 óta ez a megállapodás hozzájárult ahhoz, hogy az együttműködést erősíteni lehessen technológiai, innovációs, illetve tudományos együttműködésben. A kutatók közötti együttműködés megköszönhetően fontos felfedezéseket tettünk, és ezért nagyon fontos az, hogy folytassuk ezt az utat, a megállapodás megújításával. Ezért gondolom azt, hogy egy további öt éves meghosszabbítást javasoljunk ezzel a megállapodással kapcsolatban, mert biztos, hogy a jövő időszakra nézve is tovább lehet majd erősíteni a prioritást képező területeken az együttműködést az EU és Brazília között. Köszönöm szépen a figyelmet! Molto grazie, signora. Köszönöm szépen. Na ez hogy hangzott? Néppárt nevében. Puzol úr, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez egy jó megállapodás az EU számára. A biotechnológia, információ és kommunikációs technológia mikro- és nanotechnológia, zöld vagy tiszta technológiák, egészségügy, biotechnológia, mind olyan területek, amelyekben mindenképpen profitálhatunk a közös munkából, és a néppárt ezért támogatja ennek a megállapodásnak a meghosszabbítását további öt évre vonatkozólag, úgy, ahogyan abban a érintett felek megegyeztek. Az a cél, hogy javítsuk a felek közötti együttműködést különböző területeken, olyan módon, hogy a technológiai, illetve kutatási együttműködést javítjuk. Szerintünk kiegyensúlyozott ez a megközelítés, úgyhogy nem látunk rá okot, hogy visszautasítanánk a megújítását. Köszönöm. Borino úr következik, Szorino úr következik. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, az Európai Tanács azt javasolta, hogy a tudományos és technológiai megállapodást hosszabbítsuk meg további öt évre, Erről már beszéltek a kollégák, ez egy olyan javaslat, aminek nagyon is van értelme, ez egy okos javaslat, az Európai Parlament csak támogathatja ezt. Egy olyan javaslatról van szó, ami mindenképpen hozzájárulhat az együttműködés javításához, nem olyan régen egyébként Brazíliában jártam egy parlamenti delegációval, és konkrét együttműködési példákról is be tudnék számolni. Portugáliában például nagyon fontos az EU-Brazília közötti együttműködés a repülés technológiában, és még fontosabb lenne az, hogy rövid távon is támogatni tudjuk az EU Mercosur közötti együttműködést. Ezen keresztül jobb életminőséget lehet elérni az állampolgárok számára, és megfelelőbb környezetvédelmi helyzetet. Szintra és Fortaleza között az Atlanti óceán két oldalán, tehát Portugáliában és Brazíliában nagyon jó együttműködés jött, vagy hát alakult ki. Belen Lisszabonban azt hangsúlyozta, hogy ez a megállapodás a klímaváltozással kapcsolatos területeken, illetve az óceáni áramlatok megfigyelésén keresztül nagyon fontos munkát feltételez, ezért az SZND támogatja ezt a kezdeményezést. Elnök, köszönöm szépen, Zorino úr. De jó, hogy ön hidat képez az EU és Brazília között személyesen. Most pedig Cséza úr következik az ICR nevében. Za udzielenie głosu. Dziękuję także sprawozdawcy za... Köszönöm szépen a szót. Köszönöm az összes kollégának a hozzászólásokat. Én is szeretném elégedettségemet kifejezni a haladás miatt, amit az Európai Unió és Brazília ért el. miközben az EU és a tagállamai támogatják az egységes digitális piac létrehozását, a határunkon túl is kell tekinteni, épp például más országokkal való együttműködésünkre. Ezt a néppárti kollégák miatt említeném, aki azt mondta, hogy Brazília az egyik legfőbb ország, ahol jelentős mezőgazdasági kutatások zajlanak, és a bioüzemanyagok használata is elterjedt, ezért az ő tudásukat ezen szektorokban mi is kamatoztathatnánk. Talán érdemes lenne a megállapodás tervezetbe ezt is bevenni. Remélem az Európai Parlament gyorsan el tudja végezni ezt a munkát, hogy megvalósuljon a megállapodás és támogatni tudjuk ezzel is a már is nagyon jó EU-Brazil együttműködést, ami kölcsönösen kedvező hatással jár. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az előadónak adom meg a szót a konklúziók levonására. Grazie, Presidente. Intanto... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni mindenkinek a hozzájárulását, hiszen többen is utaltak rá, hogy mennyire fontos megállapodásról van szó, és hogy jó az, hogyha folytatjuk az együttműködést az EU és Brazília között. Nagyon fontos gondolatok hangzottak el, ezeket mindenképpen figyelembe kell majd vegyük a szöveg kapcsán, amelyen éppen most dolgozunk. Köszönöm szépen mindenkinek! Thank you. Now I'd like to... Köszönöm szépen, most pedig tájékoztatnám önöket, hogy módosítok benyújtásának határideje december 14. Az utolsó napi rendi pont következik a mai igen sűrű programunkban. Ez az EU és a harmadik országok közötti ITRE hatája alá tartozó szakpolitikákkal kapcsolatos együttműködés felülvizsgálta a Brexit vonatkozásában. A tanulmányt Scott Markus úr fogja ismertetni, aki a Blüge nevezetű gazdasági agytrözt eminens tagja, a szó.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 Uh, Akkor ezt az időt megragadnám, és ez a napirend legeslegutolsó pontját, a következő ülés idejét előrehoznám. A következő ülésünk december 11-én 9-kor lesz együttes, 19 órakor együttes ülés az MB-vel. Kormányzás a téma, nagyon fontos lesz az ülés. És a következő szakbizottság ülésünk január 11-én immár az új évben lesz, 9-től 12.30-ig kezdünk itt Brüsszelben. Az eredeti december 11-re előirányzott ülést pedig töröltük a koordinátorok jóváhagyásába ma délelőtt. Remélem, hogy a vendégünk időközben megérkezett. Where is the study? We, uh, he will talk about. Uh, all of us will get a... Ezt a tanulmányt fogjuk mindannyian megkapni, vagy már meg is kaptuk. Erről lesz az előadás. Okay, while we wait for him, uh... Nos, amíg várakozunk, néhány bevezető szó, hogy a prezentáció rövidebb legyen. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a jelentést bemutassuk. Ezt a jelentést ez év első felében készítettük, és a munkánk során megpróbáltuk megvizsgálni az ITRE szakbizottság hatáskörébe tartozó különböző területeket, kutatás, fejlesztés, kkv energia, és az elektronikus kommunikáció. Megpróbáltuk elemezni, hogy milyen típusú együttműködési modellek léteznek az EU és harmadik országok között, és minden modell esetében vettünk néhány országot, például Norvégia, mint az LGK tagja, Svájc, egy nagyon különleges kétoldalú kapcsolatokkal rendelkező ország, vagy Ukrajna, ami az energiaközösség tagja. Nagyon érdekes szabályokkal kapcsolódik az Európai Unióhoz. Talán átadnám a szót, hogy a kutatási részről a kollégám beszéljen. A diákat is nézhetjük? Megérkezett, akit várva vártunk. Marcos, uh, we have been waiting for you. Go ahead. We are... Marcus úr azonnal meg is kapja a szót, hiszen uh, bár nyilván nem az ön hibája, de előre szaladtunk az időben. Megkaphatnám akkor a diákat? Nagyszerű, köszönöm. Először is nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek ma. Ezt a tanulmányt az ITRE szakbizottságnak a szakpolitikai osztály készítette, tavasszal publikáltuk, és ma két kollégám van itt velem, Feugler doktor, aki kutatáspolitikai szakértő, és Zakman úr, aki energia és környezeti szakértő, és projektmenedzser egy másik nemrég befejezett tanulmány esetében is az EU energiarendszerére vonatkozó hatását vizsgálta a Brexitnek. Maga a tanulmány a meglévő EU és harmadik országok közötti együttműködési modelleket értékeli abból a perspektívából vizsgáltuk ezt a kérdést, és megpróbáltunk nem spekulálni, hogy az Euró Egyesült Királyságnak mi lesz a perspektívája kilépés után, EU-s perspektívát néztünk. A legfőbb modellek az EU tagság, mint összehasonlítási alap, aztán az európai gazdasági térségben való részvétel, tagság, vannak bilaterális megoldások, az, például az EFTA tagság, ez a Svájc esete, illetve egyéb modellek az együttműködésre. Négy különböző tematikus területet vizsgáltunk, az elektronikus kommunikációt, energia és környezet, kutatáspolitika és kisvállalkozások, amit a COSME program példázott. Ez volt tehát a terület, amiről vizsgálódtunk, háttér anyagot próbáltunk összeállítani, nem ajánlásokat fogalmaztunk meg. Három különböző modell, tehát EU-s tagság, EGT tagság és a svájci eset. Az EU tagállamok esetében az EU-s jogszabályok végrehajtása szempontjából mit kell tenni? Egy EU-s tagállam mindent végrehajt. Egy európai gazdasági térség tagállam nagyon sok mindent végrehajt, de vannak olyan területek, ahol az európai gazdasági térség szerződései nem érvényesek, például a mezőgazdaság. Svájc esetében egy tucat, több tucat kétoldalú megállapodás van, és van nagy sor terület, amelyet egyáltalán nem érintenek ezek, ezek, másokat viszont elég alaposan. A hatály tehát nagyon különböző. A másik terület, amit néztünk, hogyan lehet az Európai Uniós jogszabályokban módosításhoz, módosítást elérni. Az Európai Unión belül a rendeleteknek központ, közvetlen hatása van, az irányelveket pedig át kell ültetni nemzeti jogszabályba. Az EGT-ben mind a kettőt át kell ültetni, a svájci esetben pedig új kétoldalú megállapodásokat lehet elfogadni, de nincs automatikus mechanizmus az Európai Uniós jogszabályváltozások lekövetésére. Ez a táblázat az energia és a környezet területeire összpontosít. Hogyha elolvassák a jelentést, akkor nagyon sok táblázatot fognak találni. Megpróbáltunk a legtöbb információt táblázatokban rendezni, hogy így érthetőbbé tegyük. Itt most az Egyesült Királyságot, mint példát vettük tagállamra a közelmúltig. Összehasonlítottuk más országokkal. Az Egyesült Királyság tekintetében is nagyon sok háttérinformációt tartalmaz a jelentésünk, pont ezért választottuk ezt az országot. Nos, tehát az Európai Unió, mint tagállam mindent szépen végrehajt te, teljes mértékben. Liechtenstein, Izland és Norvégia EGT tagként például az egységes piac tekintetében nem mindent hajt végre, az ellátásbiztonság nagyon jelentős koordinációhoz vezet, de nem feltétlenül jogi végrehajtáshoz. Svájc esetében az egységes piac végrehajtása elég gyenge. Az európai cégek nem nagyon tudnak jelen lenni a svájci piacon. Ha vannak CIS célok, azok elég gyenge célok, és az ellátás biztonság tekintetében nem jogszabályok a meghatározók, hanem az együttműködés. Ukrajna, itt is ideje részleges a végrehajtás, különösen az ellátásbiztonság tekintetében. Nos, tehát sok ilyen táblázatot látnak majd a különböző tematikus területekre vonatkozóan a jelentésben. Ha megnézzük az elektronikus kommunikáció kérdését, akkor az Egyesült Királyság EU-s tagsága nagyon sokat tett azért, hogy harmonizáltan lehessen végrehajtani az európai elektronikus kommunikáció szabályozó keretet. A gazdasági konvergencia érdekében is nagyon sokat tett ez, a tagság. Ha Norvégiát nézzük, mint GT tagot, majdnem ugyanezek az előnyök találhatóak meg ebben a kapcsolatban is. Svájc esetében, hogyha egy EGT taghoz hasonlítjuk, akkor kevésbé hatékony a kapcsolat a harmonizált végrehajtásban, és sokkal kevésbé hatékony a gazdasági konvergencia biztosítása szempontjából. A mobil szerződések felmondása tízszer gyakrabban fordul elő, mint Norvégiában vagy az Egyesült Királyságban, és négyszer gyakrabban, mint az OECD országok átlagában. Svájc tehát nagyon jelentős különbségeket mutat, és több lépésre lenne szükség, hogy az EU felé gazdasági konvergenciát biztosítsák. Aztán a szabadkereskedelmi megállapodások. A négy tematikus területen mindegyiken megvizsgáltunk legalább egy különböző országot, ami más-más módon együtt működik együtt az Európai Unióval. Itt most Dél-Koreát vizsgáltuk, egy új generációs szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolódik az EU-hoz, kétoldalú piaci hozzáférést biztosít ez, de nem az a célja, hogy szabályozás tekintetében is konvergencia valósuljon meg. Szól a, rend, a szabályozásról, de ez a piaci hozzáférés, a diszkriminációmentesség és hasonló területekre tér ki, Korlátozott tehát a hatása a piaci liberalizációra, illetve az Európai Unióval való konvergenciára. Kutatáspolitika. A Horizont 2020 a fő eszköz a, határ, a korábbi keretprogramokhoz képest is egy jelentős program van most is. A társult országok is vannak, e-program esetében, amelyek nagyon hasonló jogokat és kötelezettségeket élveznek, mint az EU-s tagállamok, az EGT tagok, Izrael, ami a tagjelölt országok is lehetnek társult országok, Izrael például nem tagjelölt és nem is EGT tag. Az Egyesült Királyság, Norvégia és Svájc kedvezményezetje a finanszírozásnak, és nyernek az Európai Uniós kutatási partnerekkel való együttműködésből. Ha kis vállalkozásokat nézzük, például a COSME programot, 2014 óta létezik. Nem nagyon sok pénzről van szó, de nagyon komoly emelő hatása van ennek a pénznek. A finanszírozás 60%-a hitelgaranciára megy KKV-k részére, és ez körülbelül 20-25 szörös mértékben szabadít fel magánfinanszírozási forrásokat ezen kis vállalkozások számára. Ez az EGT tagállamok számára is rendelkezésre állhat, hogyha külön részt vett, vesz benne Izland igen, Norvégia, Liechtenstein nem. De elviekben ez a támogatás rendelkezésére áll az OLGT e tagoknak, amelyek szeretnék amelyek azt gondolják, hogy a KKV-kat így szeretnék támogatni. Azt a vállalkozási képzésekkel is tudunk támogatást nyújtani a KKV-knak olyan országokban, ahol vannak együttműködési elemek az Európai Unió és azon tagállam között. Mik a kulcsfontosságú eredményeink? Az egyik, ha feltételezzük, hogy az Egyesült Királyság valóban kilép, akkor ennél területen az EGT tagság lenne az Európai Unió szempontjából a leghasonlóbb, az egy eddig létező eredményeket ez óvná meg, ezt tartaná meg leginkább. Ha a svájci megoldást választanánk, akkor is van némi konvergencia, kevésbé hatékony, mint az EGT tagság, de még mindig jobb, mint a semmi a konzisztencia nem olyan mértékű, mint az EGT tagság, a gazdasági konvergencia kisebb szintű, illetve az Európai Uniós jogszabályokban történő változásokhoz való alkalmazkodás képessége is csökken. Az energia közösséghez tartozás, mint például Ukrajna esete, ha ebben maradna benne az Egyesült Királyság, az jogi harmonizációhoz vezetne, de maradnának hiányosságok. A gyakorlatban a harmonizációs szabályokat nehéz végrehajtani. Pozitívan hozzájárul a stabilitáshoz és az ellátás biztonsághoz, valamint a környezeti fenntarthatósághoz, azonban kevésbé hatékony a tisztességes piaci hozzáférés biztosításában, ami az Európai Uniós cégeknek lenne jó. A jogi eszközök és a gyakorlat között nagyon nagyok ugyanis a különbségek. Az új generációs szabadkereskedelmi egyezmény, mint például Dél-Koreával, szintén pozitív hatást ö, eredményez, némi konvergenciát okoz, még a szabadkereskedelmi egyezményben nem említett ö, területeken is. Dél-Korea felismerte azt, hogy az Európai Uniós megoldásoknak milyen eredményei vannak, milyen előnyei, és azért bevezettek egy sor dolgot dél is, ami nem lett volna kötelező a szerződés alapján. A Horizont 2020-at tekintve pedig a Kozmihoz hasonlóan azt látjuk, hogy az alapvető kérdés az, hogy milyen, mi lesz a verseny, illetve együttműködési aspektusok közötti egyensúly fennmarad a kérdés, mindegyiknek vannak előnyei, akarunk-e finanszírozni olyan egységeket, amik egy olyan országban vannak, ami már nem az Európai Unió tagállama. Ez lesz itt az alapvető kérdés. És ezzel az előkészített anyagot le is zárnám. Rendszerűen kívül sok időt akartunk hagyni, és a kérdésekre köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt. Vannak-e kérdések? Muri asszony. Hát, mekkora nagy meglepetés. Köszönöm szépen. És amennyiben nem lenne ez még világos mindenki számára, én azt gondolom, hogy a legjobb az lenne, hogy ha Nagy-Britannia bent maradna az Európai Unióban, de ez nem biztos, hogy működni fog. Vannak persze olyan területek is, amelyekben a különböző szakbizottságaink dolgoznak, például az Erasmus, a kutatáson keresztül egy fontos terület, és amellett pedig ez a szabad mozgásról is szól. Az együttműködés mindenképpen túlmutat az explicit hatásokon. Másodszorban pedig nem tudom, hogy megnézték-e az űrkutatási területet, és nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még hozzászólni. És aztán itt van az energia fejezet, ami szintén rendkívül fontos terület számunkra. És ugyanakkor itt van a nukleáris energia kérdése és az azzal kapcsolatos területek. Meg kell persze vizsgálnunk azt is, hogy mi az, ami működik papíron, és mi az, ami a gyakorlatban működik. Ez lenne a fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm. További kérdések? Azért nekem van egy néhány kérdésem. Moody asszony perspektívája alapján nem jó a Brexit az Egyesült Királyság számára. Én viszont azt gondolom, hogy az Európai Unió számára sem jó ez. És finoman szólva meglep az, hogy az önök szervezete ilyen semleges megközelítéseket alkalmazzon. Most már másfél év eltelt a referendum óta. A britek kezdenek rájönni, hogy ez mit is jelent, ugyanakkor az európaiak szerintem nem igazán gondolkodtak még el azon, hogy ez mit jelent majd az ő számukra. Hogyha a Horizon 2020-ban gondolkodunk, akkor látjuk azt, hogy mennyire borzalmas hatása lesz a Brexitnek. Amennyiben az Egyesült Királyság kilép Európából. Brüsszelben sokszor hallhattuk azt, hogy egy kül, az EU-n kívüli országot nem lehet ugyanúgy kezelni, mint egy EU-n belüli országot. Hát Izrael például gyakorlatilag ugyanezt a bánásmódot megkapja, tehát miért ne lehetne akkor legalább az Egyesült Királyságnak ugyanezt megadni. Hiszen Izrael még csak nem is EU tag, másodszorban pedig fontos lenne annak is utána nézni, hogy egy olyan intézmény, amilyen az önöké, megvizsgálná azt, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Én szerintem az önök tanulmányát már a Brexit referendum előtt meg kellett volna jelentetni, hogy az emberek értsék, hogy ez mit jelent majd a gyakorlatban. Más aspektusok, amelyeknek esetleg semmi köze nincsen az ITRE-hez, mm, például a bevándorlásra gondolok, egész Európa szerte megváltozott a hozzáállás, tehát egy olyan intézmény, mint az önöké, nem lenne jó, hogyha végre elmondaná azt, hogy abszurd arról beszélni, hogy soft vagy hard Brexitet akarunk és olyan, mintha két vonat frontálisan rohanna éppen egymásnak. Jó lenne, hogyha az Európai Unió egy új javaslattal állna elő valami olyannal, ami megfordítja ezt a helyzetet. Ez nem fordult meg senkinek sem a fejében? Válasz? Hát, hogyha megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy mi a mi intézményünknek a szerepe, nos, Hát ez egy tanulmány, és az ilyen fajta tanulmányok esetében semleges megközelítésre van szükség. Én azonban azt gondolom, hogy a kollégáim mindig is nagyon konzisztens módon azt mondták, hogy az Egyesült Királyság jobb lenne, ha benne maradna az Európai Unióba, és azt is mindig is hangsúlyoztuk, hogy nem kell túl keményen megközelíteni ezt az egész kérdést. Persze ez egy teljesen más lapra tartozó téma, de ebben szerintem mi mindig is konzisztensen így fogalmaztunk. Egyébként én is egyetértek önnel, azt gondolom, hogy az egész referendum kérdése nagyon sajnálatos volt, és persze itt most személyes véleményt képviselek, de azt gondolom, hogy az Egyesült Királyságra nézve ennek a hatása még katasztrofálisabb lesz, mint az Európai Unióra, mert egyszerűen a súlypontok nem egyformák, tehát az Egyesült Királyság gazdasága sokkal kisebb, mint az Európai Unióé. Elképzelhető az is, hogy nem jól mértük fel a helyzetet, de a, nekünk a legfontosabb az az, hogy semlegesen fogalmazzunk. Természetesen értem az ön gondolatmenetét, és azt hiszem, hogy megpróbálunk semlegesen közelíteni ehhez a kérdéshez, amennyire csak lehet. Az első kérdésekkel kapcsolatban ezekre Moody asszony, ezeket Moody asszony tette fel, Nos, hát mi nem vizsgáltuk az űrkutatás helyzetét, és azt sem, hogy ennek milyen hatása lehet az energia területére, ami az Erasmus illeti és a kutatók szabad mozgását. Itt mindenképpen a kollégámhoz fordulnék ezzel, ami pedig a fúziós energiát illeti. Lehet, hogy itt is a kollégáimnak lesz még hozzászólása, mert a, brit, a britek az energiát és a mm, kutatás kérdését nagyon komolyan veszik, és összefüggésben kezelik őket. Igen, valóban nagyon fontos a mm, kutatók szabad mozgása, ez a szabad, az európai kutatási térségnek az egyik alapköve. Tehát itt nem csak az Erasmusról van szó, az is fontos projekt, de itt van például a Marie Curie program, és még rengeteg másik. A mobilitás is ide kapcsolódik, tehát itt az Erasmus is része ennek a programnak. azt kell látnunk, hogy mennyire fontos ez a szabad mozgás annak érdekében, hogy minél jobb minőségű kutatást tudjunk elérni az Európai Unióba. Ez a Horizon 2020 programhoz is kapcsolódik, teljesen világos a helyzet Svájccal kapcsolatban is. Ők is rájöttek már arra, hogyha a mobilitást csökkentik, azzal valójában az egész rendszer hatékonysága fog csökkenni nem csak Svájc, hanem az Európai Unió is. Tehát szerintem ez a szabad mozgás, ez mindenképpen alapvető fontosságú az európai kutatási térség sikere szempontjából. Őrkutatás. Hát részben ez benne van a Horizon 2020-ban, de azt hiszem, hogy az új tervek már másfelé mozdulnak el, és egy külön fejezetben jelenik majd meg az űrkutatás. Önök mind teljes mértékben tagjai a, az Európai Unió kutatási térségének, és minden egyes alkalommal, amikor újra kell tárgyalni ezeket a kérdéseket, akkor láthatjuk azt is, hogy mennyire bonyolult a helyzet, amikor valaki nem Európai Uniós tagállam. A fúziós energiával kapcsolatban szintén megvizsgáltuk már a helyzetet, de itt megint csak azt tudom elmondani, hogy az Európai Unió az ITER része, de ez egy kormányközi megközelítésben is kezelhető. Lehetnek természetesen ilyen jellegű megállapodásokon keresztül biztosítani az együttműködést a jövőben, de hát egyre bonyolultabbá válik persze ettől a helyzet. Esetleg utalhatnék még további kérdésekre is. Az Európai Unió számára is látni kell azt, hogy mennyit veszít ezen az egész Brexiten, és hát pont a kutatásfejlesztés tekintetében nagyon komoly előnyöket jelent az Európai Uniós tagság, a közös kutatási térség kialakulása, amely tényleg egy hatalmas térség, és minél nagyobb a kutatási térség, annál optimálisabban működik a kutatás. Az Európai Unió számára is nagyon pozitív van működött ez, mert hát egy kisebb térségben kevesebb lenne a mobilitás, kevesebb lenne a kiválóság, tehát az ebből fakadó előnyök is kevésbé lennének látványosak. Ezért azt gondolom, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy ezen a területen mennyire jó lenne, hogyha a teljes jogú tagsághoz minél inkább közelítő megoldásban gondolkodnánk. Nem arról van szó, hogy gazdasági értelemben ne ismernénk már a hatásokat, de hát nehéz meggyőzőnek lenni különböző elemzéseken keresztül, higgyék el. Nem arról van szó, hogy ezek a tanulmányok ne állnának rendelkezésre. Szükség van egy új, egy New Deal-re az EU és az Egyesült Királyság között, hát mindenképpen igen. A lehető legszorosabb együttműködésre van szükség, főként a kutatási területem. És igen. Csak kiegészítenék egy pontot, kiegészítve szót. A Svájc esetet, illetve emlékezünk, hogy 2004-ben volt egy népszavazás ott a mozgás szabadság illetően, és ott a, hét, a Horizon 2020-asra vonatkozó státuszt végig gondolták, majdnem eldobták, és nagyon sok kihetes volt Svájcra, ahol nagyon sok kutatás folyik. Úgyhogy egyik tényező volt ez, abban újra gondolták álláspontjukat. Mert a kutatási finanszírozás jelentősen csökkent, és az összekapcsolhatóság Európával szintén. Remélem más kormányok is európai kormányok is végig gondolják ezt a lehetőséget, illetve átgondolják álláspontjukat ezzel, ez, ennek fényében. Szeretném figyelembe ajánlani, ajánlani egy jelentést az itt ITRESZEK bizottságú együttműködésről született, 130 oldalas anyag az energiaágazat vonatkozásában írodott, csak nem akarom most ezt ismertetni részleteiben, de a fő eredménye, a fő összefoglalása ennek az lehet, hogy az EU 27-ekre való kihatása a Brexitnek az energiaágazatban csak pontokban lesz érzékelhető, lesznek olyan ügyek, mint például az ír energiaszektor ügye, illetve a 26 tagállam felé való adósságuk kritikus fontosságú lesz ebben a pontban. és ez hatás lesz arra a csomagra, amely megköttetik majd az EU és Nagy-Britannia között, még más területeken, mint az Euratom, vagy a piaci részvétel, a Nagy-Britannia lesz a, a, a szenvedőfél, mert kisebb partner. Az Euratom tekintetében nagyon bonyolult tárgyalások lesznek az eszközöket illetően, hogy ki mm, mit birtokol az Euratom eszközei közül, és a beruházások tekintetében úgy tűnik, hogy Nagy-Britannia kilép az Euratomból, bár lehet, hogy erre nem formálisan szükség. Köszönöm. Hogy tegyek hozzá valamit? Nem elnökként, hanem rendes európai parlamenti tag képviselőként azok közül mindannyian, akik sajnáljuk a Brexit megtörténtjét, én csak egy lehetőséget látok arra, hogy visszaforgassuk ezt a dolgot, az az pedig, ha az Európai Unió ajánl a briteknek egy új alkut, egy új dílt, különben mennek. Számomra ez világos. Ezért fontos számunkra, hogy belássuk ezt, és legyünk ékes szólóbbak a Brexit hátrányait illetően az Európai Unióra nézvést mert Nagy-Britannia hátrányait, ha felsoroljuk, nem fogja megváltoztatni Brüsszel álláspontját. Ezért volna az én szerény véleményem, hogy ebben kéne élájárunk, és ebben kell imp- az önök inputjára számítanunk. És persze Én nem adtam fel, bár nem Nagy-Britannia, tehát nem, német vagyok. Emlékszem, még szerencsére elvesztettük a Nagy-Britanniáért folyó csatát a második háborúban most remélem megnyerjük a Nagy-Britannia mellett folyó csatát. Van -e egyéb téma, amelyet meg kell vitassunk? Ha nincs, akkor zárom az ülést ma.